you are not a socialist. Ön nem szocialista képviselő, miért ül oda? Úgyhogy kérem, fáradjon át a mi oldalunkra. <laughs> no, no, no, you are not, you should be not so flexible that we forget where we are. Ennyire azért ne legyünk rogalmasak, hogy megfeledkezünk a hovatartozásunkról. Nagyon fontos viszont üdvözlöm. Köszönöm, hogy csatlakoztak hozzánk ma délután. Eléggé hosszú volt a szünet 11 óta, úgyhogy nem tudom, hogy itt a többiek hova tűntek. Minden esetre nagyon örülök, hogy üdvözölhetem az új elnökség, új soros elnökség, a görög elnökség oktatás és vallásügyi miniszterét, Arvanitopulos urat, Üdvözlöm önt és munkatársait is, és akkor rögtön meg is adnám a szót, hogy mit terveznek a következő néhány hónapra. Ez nem egy hosszú idő, de hát sajnos nem tudunk ezen változtatni de kapcsolatban volt a litván elnökséggel, kapcsolatban áll az olasz soros elnökséggel is, úgyhogy a formális elnökséget el tudják látni. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Remélem, hogy a hírek nem igazak, nevezetesen, hogy leköszön a parlamenti képviselőségről, elhagyja a parlamentet. Minden esetre kiváló munkát végzett, gratulálok különösen az Erasmus Plushoz, ami egy rendkívül fontos politika Európa egésze számára, és minden jót kívánok a jövőbeni munkájához. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ma itt lehetek az Európai Parlamentben, és bemutathatom a görög elnökség prioritásait, az oktatás, képzés és ifjúságügy kapcsán. Az oktatás alapozza meg egy humánus jövőbe vetett reményünket, ami a harmonikus együttélést és az európai értékeket hivatott támogatni. Az oktatásnak azon ugyanakkor megfelelő képességekkel kell felruháznia a fiataljainkat, hogy foglalkoztatók legyenek. Az összes tagállam, a parlament és a bizottság is közösen ezen célkitűzések elérésére törekszik. Az iskolák alapvető kihívásokkal néznek szembe, a tudás tartalma, minősége tekintetében, szervezeti kérdésekben, és általánosságban a globális gazdasági válság keretei között a tanulás kultúráját, olyan kultúráját kell kialakítanunk, ami az élethosszígtartó tanulást hangsúlyozza. Ez a, az óvodai oktatástól egészen a formális oktatáson át nyúlik, és ennek az a kohéziót és az ismeretátadást kell szolgálnia döntően. Az előrelépések ellenére még mindig komoly kihívások állnak előttünk. A válság különösen súlyosan érintette a fiatalokat, a munkavállalói társadalomnak ők a leginkább kényes helyzetben lévő rétege egyes országokban 25%-ot is elér, vagy akár 50%-ot, mint például Görögországban a fiatalok munkanélkülisége. És a munkanélküliek általában nem rendelkeznek megfelelő készségekkel, képesítésekkel. A munka vállalók 30%-ára egyébként igaz, hogy alacsony a képesítésük, és 25%-uk egyáltalán nem rendelkezik semmiféle képzettséggel, készséggel a modern technológiák alkalmazásában. Úgyhogy el kell fogadnunk majd egy csomagot a jövőbeni oktatásra vonatkozóan, hogy ezekkel a kihívásokkal szembe tudjunk nézni, illetve enyhíteni tudjuk az alul képzettséget. Ebben a vonatkozásban mindig humánus megközelítést alkalmaztunk. A görög elnökség prioritása az oktatásban a következő területekre irányul. Először is a minőség biztosítása az oktatás képzés minden szintjén, másodszorban a hatékony és innovatív oktatás és képzés, harmadsorban a szociális kohézió, negyedsorban a vállalkozás vállalkozói tevékenység elősegítése a fiatalok körében. Mindannyian tudjuk, hogy az oktatás hatékonysága azon múlik, hogy milyen magas színvonalú képzést, tudást tudunk biztosítani. Éppen ezért az oktatás minden szintjén garantálnunk kell a minőséget, és ez minden tagállamot és Európa egészét éli, érinti hogy szembe nézhessünk a kihívásokkal, és biztosíthassuk a versenyképességünket Európa számára. És hogy a, vers, a, a globális versenyben élenjárók lehessünk. Az oktatás minőségéhez szükséges innovatív módszerek és új eszközök kifejlesztése is. Éppen ezért döntő fontosságú, hogy a az oktatókat is megfelelően felkészítsük, és új készségeket sajátítsanak el az oktatásban. Az oktatók szerepe kulcsfontosságú. 2009-ben a tanács elfogadott ebben a témakörben egy sor követke, következtetést, és ezt karolta fel a ciprusi elnökség is, amely arra irányul, hogy vezető szerepet játszunk az oktatásban. A vita folyamatát szeretnénk mi lezárni, és figyelembe venni ennek során, hogy milyen kihívásokkal küzdenek az oktatók, Politikai támogatásra van szükség az oktatók esetében. Nagyon gyakran nem rendelkezünk megfelelő szakpolitikákkal vagy szabályokkal az oktatók kiválasztásában, felvételében. Nincsenek megfelelő szakpolitikák a tovább képzésük, a tovább fejlesztésük tekintetében sem. Úgyhogy olyan szabályokra van szükség, amely az integráció, innováció és továbbfejlesztés témáival foglalkozó konferencián is felmerült 2013. szeptemberében. Itt eh, a felvétel eljárásait kell eh, megfelelően kialakítani, a továbbképzést és eh, rendszeres támogatást biztosítva számukra az egész pályafutásuk során, és ezzel lehet biztosítani a minél jobb teljesítményt. Tehát az oktatók felkészítése rendkívül fontos, hiszen ez a jövőben a jövőbe eszközölt berukázás, befektetés. Az oktatás minden szintjén tehát biztosítani törekszünk a minőséget, és ezek a kérdések egymással szorosan összefüggnek. A második prioritásunk a hatékonyság és a mobilitás, a foglalkoztathatóság biztosítása. Az oktatásban ez folyamatos beruházás feltételez. A tudás nemzetközi esedése ami többféle készséget igényel, ugyanakkor azt is szükségesé teszi, hogy minél hatékonyabbá tegyük az oktatást, és ennek során azokra a készségekre összpontosítsunk, amelyeket a piac igényel. A görög elnökség egybeesik egy új több éves pénzügyi keret elfogadásával, és a strukturális és beruházási alapok szerepe is átalakul. Tehát nagyon fontos, hogy számoljunk olyan hosszú távú beruházásokkal, amelyek az egyenlőséget biztosítják és támogatják a nyílt tanulási módszereket. Az online, tehát a szabad egyetemi online képzést, ami komolyan kitágítja a tanulás kereteit. Ezen kívül arra kell törekednünk, hogy mindenütt biztosítsuk a tanulás lehetőségét mindenki számára, akármilyen eszközt vagy fórumot választ ehhez, a tanulás innovatív modelljeit kell ehhez felhasználnunk, például a nyílt online szabad egyetemeket, hiszen ezek átalakítják majd az oktatást, egyfajta új versenyt teremtenek, és kiválóságot tesznek lehetővé. A tanulók is mobilabbá válhatnak ezáltal, és az oktatás több országban is hozzáférhetővé válik. Ezért támogatjuk a bizottság ezirányú kezdeményezését, ami megnyitná az oktatást, és itt a digitális készségekről szóló párbeszédet is megemlíteném, hiszen ez egy nagyon fontos innováció, a jövőbeni állások, munkahelyek 90%-ában legalább alapvető digitális ismeretekre szükség lesz. Tudjuk, hogy a tanulók a a használ digitális eszközöket, az alapképzésben, és 50%-uk egyelőre semmilyen digitális eszközt még nem használt az iskolákban. Ezen kell változtatnunk. Más kérdésekkel, újonnan felmerülő kérdésekkel is foglalkoznunk kell, a minőség biztosításával és az új tanulási eszközök hozzáférhetővé tételével ugyanakkor meg kell vizsgálnunk a nyelvi benchmarkokat is, hiszen ezzel hozzá tudunk járulni a hatékonysághoz és a jobb minőséghez. A nyelvismeret alapvető készség és a mobilitást hivatott elősegíteni, ezáltal könnyebben hozzáférhetnek az a polgáraink a munkaerőpiachoz, és a multikulturális dialógust is elősegíti. A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy mindenki egynél több nyelvet elsajátítson, A tanács is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ennek alapján dolgozta ki a bizottság 2011-ben a nyelvi benchmarkot. 2020-ig a 15 éves tanulók 50%-ának kell képesnek lennie legalább két idegen nyelv használatára, és a, másod, a középiskolások 75%-ának kell legalább második nyelvet tanulnia és ezzel új nemzetközi oktatási politikák is kialakíthatók, nemzeti politikák alapján. És fontos, hogy ezen a területen megfelelő beruházásokat valósítsunk meg. A görög elnökség célja, hogy minél jobban integráljuk a fiatalokat a trió egyik fő prioritása ez, és meg kell akadályoznunk a szociális kirekesztést. 2020-ig eh, a tanács eh, konklúziókat fog megfogalmazni a vállalkozás, a fiatalok körében a vállalkozási tevékenység elősegítésére, és ezen kívül egy eh, tanácsi határozatot is megkívánunk fogalmazni egy strukturált párbeszédre vonatkozóan, hiszen elkívánjuk mélyíteni ezt a párbeszédet, meg pedig oly módon, hogy minden fiatal részt vehessen ebben a folyamatban. Ösztönöznünk kell a tagállamok közötti párbeszédet is, a fiatalokat érintő fő prioritások terén, végezetül pedig számos konferencia, konferenciára is sor fog kerülni a az eh, alapoktatás előtti, az óvodai oktatás eh, kapcsán a munkaerőpiaci igények és készségek összehangolása terén. És eh, nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket ezeken a konferenciákon. Elnök asszony, kedves képviselők, az oktatás az oktatás alapvetően fontos Európa élénkítéséhez. A legjobb beruházás ezen a területen térül meg legjobban, hiszen ez ad levegőt, oxigént Európa számára. Így biztosíthatjuk, hogy felelős polgárok a komoly verseny által jellemzett nemzetközi körülmények között is megállják a helyüket. Olyan Európát igyekszünk kialakítani, amely képes megfelelni minden kihívásnak egy reális jövőkép alapján, és a görög elnökség nevében szeretnék köszönetet mondani az ír és a ciprusi elnökségnek, illetve az Európai Parlament valamint a bizottság összes munkat, velünk együttműködő munkatársának az eddigi munkáért, és reméljük, hogy ez a folyamat továbbra is fennmarad a mi elnökségünk alatt. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, ugyan sok idő nem áll rendelkezésünkre, de igyekszünk majd mindent megtenni annak érdekében, hogy ez európai célokat elősegítsük az oktatás, képzés és az ifjúságügy területén. Köszönöm szépen. Äh, Köszönöm szépen, miniszter úr. Az az érzésem, hogy a miniszterek tanácsa tényleg komolyan veszi az oktatás és képzés ügyét, és ha ezt a tettek is majd követik, akkor nagy örömünkre szolgálna ez. Tegnap és ma is az új technológiákkal, a nyílt oktatási eszközökkel foglalkoztunk. Iván úr jelentése kapcsán, illetve tegnap szakértők jártak nálunk, és ez számos gondolatot felvet, Úgyhogy eh, ha azt eh, érezhetjük, hogy ön a mi oldalunkon áll, akkor gondolom, hogy a tanácson belül is biztosítja, hogy eh, ezek a kérdések napirendre kerüljenek, és hogy az egyes tagállamok is komolyan vegyék ezeket a kérdéseket. Mi ezt komolyan vesszük, és bízunk benne, hogy az itt felsorolt célokat sikerül majd elérni. Köszönöm szépen! az együttműködését az elmúlt évek során a litván elnökséggel, az ír elnökséggel, az Erasmus Plus területén. Tudom, hogy a tanács is komoly erőfeszítéseket tett ezen a területen. Számos javaslat elfogadásra került, úgyhogy szerintem a szöveg elég jól sikerült és ezt majd a gyakorlatban is át lehet ültetni. Sanchez Smith, Schmidt asszony kért először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, teljes mértékben igaza van önnek, amennyiben a, gré, a görög elnökség prioritása a szakképzés, illetve oktatásügy területén eredményeket mutat majd fel, akkor természetesen eh, ennek mi is örülünk, és eh, ez fontos, nagyon magas a mérce, és ugye itt a fő fiatalokról van szó. Emellett eh, naponta érzékeljük az euroszkepticizmust a legtöbb európai tagállamban, éppen ezért fontos az, hogyha a prioritás sok szintjén is megjelenik az oktatásügy, illetve a képzés, mert ezzel lehet az euroszkepticizmus ellen harcolni. Tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet Görögországban és más déli országokban, de Franciaországban is. Mi is nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a fiatalok munkanélkülisége 20%-os, úgyhogy ezen nehézségek ellen harcolnunk kell, és valóban ezt az oktatás ugyan a képzésen keresztül lehet megtenni. Egyébként, ahogyan az elnök asszony és még mások is itt a teremben, jó magam is a képzés, illetve az ügy területén dolgoztam, a fiatalok nagyon rossz helyzetben vannak ma, és tulajdonképpen őket az extremitások, illetve a szélsőségek vonzák emiatt. Európa a költségvetés, illetve a számukra fontos programok új költségvetést kaptak, ilyen például az Erasmus Plus, a mobilitásról sokat beszélnek, és nagyon sok olyan program van, amely összefügg ezzel a témakörrel. Természetesen mindannyian azt várjuk, hogy a tagállamok hogyan valósítják majd meg ezeket a programokat, és milyen gyorsan lehet majd hozzájuk férni ugyanis nagyon sokszor Európát lassúsággal vádolják, úgyhogy önnek is nagy kihívást jelenthet az, hogy ezen programok kialakítása kapcsán a hatékonyság végre látványossá váljon. Az elnökség most kezdődik, és ugyanakkor kezdődik a programok ideje is, de ugyanakkor ez Európa megújá, megújulásának is időszaka, úgyhogy fontos az, hogy jó üzenetet közvetítsünk, és arra is emlékeztetnék, hogy a strukturális alapok is megtámogathatják az oktatásügyet, itt új lehetőségek nyílnak. Pártom részéről két éven keresztül ezeket a rendelkezéseket felügyeltem, Éppen ezért fontos az, hogy az európai szociális alap és a strukturális alap is felhasználható legyen az oktatásügy fejlesztésére. Körülbelül 10 milliárd euróról van szó, és azt hiszem, hogy a munkahelyteremtés szolgálatába kell állítani ezeket a forrásokat, méghozzá a képzésen keresztül programjainkban, illetve az egyetemi programokban. Fontos az, hogy az oktatásügy és a munkavilága összekapcsolása megjelenjen, hiszen azok a fajta képzések, amelyeket mi támogatni fogunk, azok a valós munkaerőpiaci igényekhez igazodnak. Nagyon fontos tehát az, hogy koherensen közelítsük meg ezt a kérdést, hiszen tudjuk, hogy milyen magas a munkanélküliség iráta. Tegnap is beszéltünk sokat az e-learningről, önök is hallottak már a múkokról. Azt hiszem, hogy ez a jövő, ezek az újfajta oktatási, képzési módszerek, ezért fontos az, hogy ezeket támogassuk a hozzáférés területén, a az unió legtávolabbi, leginkább első részeiben is, és az is igaz, hogy az új technológiák terén lemaradás tapasztalható a tanárok felkészültsége területén is. Tehát fontos az, hogy ezeket ismerjék a tanárok, és ugyanakkor mindenki számára kortól hoz, függetlenül hozzáférhetővé teszű, tegyük ezeket a képzési lehetőségeket. Azt hiszem, hogy nem működik már a mikrofonom. Kikapcsolódik. Ça marche. Euh, vous avez aussi... Most működik. Ön utalt a mobilitáson keresztül arra is, hogy fontos a képzési programok kölcsönös elismerése, főként az új technológiákhoz kapcsolódó területeken. Miután tanár vagyok, jó magam is, azt látom, hogy a tanárok képzése a legnehezebb, vagy olyan téma, amely minden tagállamban fontos kérdés, de itt egyfajta közös megoldásra lenne szükség, még ezt nem sikerült megtalálni. Ehhez időre és forrásokra van szükség, és fontos a harmonizáció is a különböző európai rendszereken keresztül. Tehát ezek mind fontos prioritások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pályatelli asszony. Önhöz görögül beszélnék, miniszter úr. Mm, egy európai szemeszterről beszélünk, de valójában ez egy kvadrimeszter. Gondolom, hogy ön nem mi egyetérthetünk abban, hogy milyen nehéz ezeknek a programoknak a megvalósítása az Európai Bizottságra vonatkozik inkább a megjegyzésem, de azért valamennyire önökre is. Az Erasmus Plus egy olyan téma, amelyen rendkívül sokat dolgoztunk. Itt a bizottságban, az Európai Parlamentben és még sok helyen máshol is, de még nagyon sok fordítás hiányzik, még egyenlőre csak az angol verzió áll rendelkezésre. Azt is tudom, hogy a görög bizottság éppen saját maga fordítja le görögre ezt az anyagot. Hát kérem, hogy a bizottságot kérjék meg, hogy minél hamarabb történjen meg a fordítás az unió hivatalos nyelveire, hiszen fontos az, hogy nemzetközivé váljanak az egyetemek. De azért ezzel kapcsolatban mégis van egy nagy kockázat is. Ugyanis egyre inkább az a nézet kezd eluralkodni, hogy majd csak akkor tudunk ebből a helyzetből kilábalni, amikor bizonyos kritériumoknak megfelelünk. De ne felejtsük el a múltunkat, hiszen Európa a humanizmus bölcsője, és mint hogyha ezeket a humán tárgyakat most kevésbé támogatnánk. Tehát ezért lenne fontos az, hogy kutatási szinten is támogassuk ezeket a területeket. Persze valami történik, de mégsem elég. A tanácson belül talán mandátumot lehetne adni a bizottságnak ahhoz, hogy dolgozzon ki olyan programokat, amelyek humanista tradícióink továbbélését biztosítják, hiszen szeretnénk azt, hogyha elveink, értékeink fennmaradnának. És aztán hogyan tudjuk mindezt összeegyeztetni azokkal a megszorító intézkedésekkel, amelyeket az oktatásügyön belül tám tapasztalhatunk, főként a déleurópai államokban. Hogyan lehet ilyen ambiciózus programokat megvalósítani, az Erasmus 3-ra gondolok például, amelyről ön is úgy beszélt, mint egy fontos programról. Nem tudom, hogy ezek megvalósíthatóak ilyen körülmények között. E, Pani minister, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować za, za prezentację. Kedves miniszter úr, először is szerettem volna megköszönni az ön prezentációját, és azt is el kell mondanom, hogy nagyon megmelengette szívemet az, amit ön mondott, hiszen Európa számára fel kell használni mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a modern technológiák nyújtanak. És rendkívül fontos a korai fejlesztés, a korai, tehát óvodás vagy óvodai szintű oktatás, illetve a fiatalok munkaerőpiaci integrációja. Ezek valóban nagyon fontos célok, és megvannak a hozzá fűződő jogi eszközeink is, illetve most már a költségvetések is. Igazából most azt kell megnéznünk, hogy a nemzetállamokban, vagy a tagállamokban hogyan valósítják majd meg ezeket a programokat. Nagyon fontos lenne tehát az, hogy ön a parlamentnek és a mi szakbizottságunknak a szószólója legyen az ambiciózus projektek kapcsán az oktatásügyben. Ezt tehát kérjük, hogy tegye meg, és tolmácsolja gondolatainkat a tanácsban is. Az Erasmus hatalmas siker volt, nagyon jól ismerjük azt, hogy mennyit dolgoztunk ezért, mennyit harcoltunk ezért. 5%-os növekedést tudtunk elérni a következő évek számára, akkor is, hogyha általánban a költségvetés csökkent. Most az a legfontosabb, hogy azt nézzük meg, hogy hogyan lehet majd ezt megvalósítani. 15 milliárd milliárdot fektetünk be az Erasmusba. Fontos tehát a promóció is, hogy minden fiatal ismerje ezeket a lehetőségeket és a bevált gyakorlatok cseréje is fontos ebből a szempontból. Ami a szakképzést illeti, itt nagyon jó a német példa. Ugyanis ott nagyon alacsony a fiatalkorúakra vonatkozó munkanélküliségi ráta. És ez nem csak a jó gazdaság miatt, vagy jó gazdasági eredmények miatt van így, hanem azért, mert jó maga a képzési rendszer. Tehát fontos az, hogy az ön szava, illetve más miniszterek szava hogyan valósul majd meg, és hogy a tanárképzésbe is fektessünk be, főként az új technológiák kapcsán, ugyanis nagyon fontos az, hogy tanáraink felkészültek legyenek, és az új kihívásoknak meg tudjanak felelni. Ezzel tudják saját szakképzésüket megnövelni. talán nem mindenki tudja azt, hogy az európai pénzeket mire lehet pontosan felhasználni ezen a területen. Tehát kérem, hogy ön váljon szócsővé ezen a területen is. És hogy új információs kampányokat indítsunk be annak érdekében, hogy mindenki megismerje a rendelkezésre álló lehetőségeket. Köszönöm. Az első körben Fagyadeli asszony kap végül szót. Again. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretném köszönteni a minisztert. Nagyon remélem azt, hogy sikeres lesz a munkájában, főként ezen igen fontos területen. Miniszter úr, a fiatalok, az európai fiatalok nagy problémája a fiatalkorúakat sújtó munkanélküliség. Nálunk 62% ez a ráta, ez pedig elképzelhetetlenül magas. Dél-Európában nagyon magasak, tehát gyakorlatilag őrületesnek mondhatók ezek a ráták, úgyhogy ez egy hatalmas kihívás egy olyan ország számára, amely sajnos vezető szerepet tölt be a munkanélküliségi, a fiatalok munkanélküliségi rátájában. Ezért is fontos az oktatásügy, olyan oktatásügyre van szükség, amely természetesen gyökereit mélyre a humanista kultúrába ereszti, de ugyanakkor az új technológiák felé is nyit. Ez a mostani év a európai választások éve is, nagy valószínűséggel igen magas lesz az euroszkeptikusok aránya az új parlamentben. Ezért is fontos az, hogy a közoktatás kulcsfontosságú szerepét minél jobban be tudja tölteni, és reméljük, hogy Európa fiataljai számára reményt tud adni majd ön is. Miniszter, miniszter úr, ha lehet, akkor röviden válaszoljon. Υπάρχει μια Köszönöm szépen. Van egy olyan téma, ami átszövi mind a négy kérdést. Sánchez Miss asszony, Kopászi asszony, Pajedeli asszony, mindannyian hasonló dolgot említettek. Először is Kopán asszonynak szeretnék választani, választ adni. A fiatalok munkanélküliségéről beszélt, és azt kérdezte, hogy reálisan hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát azt látjuk, hogy az összes tanulmány, az OECD, a nemzeti tanulmányok mind azt mutatják, hogy különbség van a között, hogy a piac milyen készségeket igényel, hogy milyen fajta munkaerőre van igény a piacon, illetve azon készségek között, amelyeket az iskola tanít. E között nincs egyenlőség, és ezt a szakadékot valahogy e, le kell fedni. Sánchez Mida asszony a szakmai képzésről beszélt. Nagyon sok országban, és az én hazámban ez különösen igaz. Eltett az a kultúra, hogy a gyerekeket küldjük egyetemre, mindenki legyen ügyvéd, orvos, stb., és akkor ez, ennek nagyon örülünk. De valójában inkább arra lenne szükség, hogy a képzés ne csak úgy fogjuk föl, mint másodlagos döntés, hanem ez egy alapvető döntés mindenki számára. Olyan ö, oktatási rendszernek kell léteznie, amely azokat a képességet, azokat a lehetőségeket biztosítják a fiataloknak, amelyeket aztán a piac el fog ismerni, a munkaerőpiac el fog ismerni. Gondoljuk végig, milyen is a német modell, és hogy a német rendszerben milyen az oktatás. A német rendszer alapján nagyon jól meg lehet érteni, hogy igenis koordinálni lehet az oktatási rendszert és a piaci tendenciákat, a piaci erőket. Ez egy oktatási szövetség, egy ilyen szövetség született, ezt kell érvényesíteni a komplex oktatási rendszer tekintetében. Gondoljunk csak a szakközépiskolák negyedik évére. A rendszer olyan képességeket és olyan felkészültséget biztosít a fiataloknak, hogy a fiatalok könnyen találhassanak munkahelyet. Itt tehát politikai döntésre van szükség, és a politikai döntés tud viszonylag rövid időn belül reményt adni a fiataloknak. Sánchez Smith asszony egy másik témát is említett, a strukturális alapokról beszélt. Teljes mértékben egyetértek önnel arról is beszélt, hogy az Erasmus milyen lehetőségeket biztosít. Teljesen, természetesen most, amikor súlyos gazdasági válság idejét éljük, akkor is nagyon fontos, hogy sikerült jelentősen megnövelnünk az Erasmus költségvetését. Ez reménykeltő. Lehet, hogy eljárási problémák merülnek föl, és a fordítás tekintetében reméljük, hogy tényleg hamarosan minden nyelven megszületik az Erasmus plusz leírásának a helyes nyelvi változata. Az ismeret az egy szélesebb kört fett le, többet jelent, mint technikai képességek kínálatát. Itt karakter jellemző kialakításáról van szó, egy személy összes jellemzőjének, jellegének alakításáról van szó. Ezért mindegyik tanulmány fontos egy személy szempontjából. A tanulmányok azt mutatják, hogy késedelem merül föl. Például a matematikai tudás tekintetében lemaradás van. Elnézést, hogy már megint a hazámra utalok, de például a gimnáziumi projekt, amit nemrég fogadtunk el, a gimnáziumi projektben megerősített kiemeltük a reál tárgyaknak az erősségét. A PISA nemzetközi felmérés eredményeit is figyelembe vettük a döntéshozatalnál. Természetesen a, a tanulmányok objektív módon kell, hogy szülessenek. Aztán ami a közoktatási költségvetés csökkentését illeti, hát olyan időszakot élünk, amikor a gazdasági válság mindent érint, és így az iskola ajtón is bejutott ha létezik egy észszerű, racionális megközelítés, akkor úgy lehet csökkenteni a forrásokat, hogy ez nem fogja csökkenteni a tudást, amit ezek az oktatási intézmények biztosítanak. Görögországot rendkívül mértékben sújtotta a válság. Pénzügyi kiigazításokra volt szükség, ez elengedhetetlen volt. De meg kell, hogy állapítsuk, meg kellett, hogy állapítsuk, hogy racionális pénzügyi kigazítással az új igényeknek úgy tudtunk megfelelni, hogy ne kelljen kiértekesíteni, kiárusítani azt a végeredményt, amit az ingyenes oktatás mindenki számára biztosított. Ehhez persze reformokat kellett bevezetni. A közoktatás mindig is megfelelő mérleget kell, hogy tudjon felmutatni. De ezzel együtt abban is biztosak kell, hogy legyünk, hogy ez ne jelentse a források pazarlását. A rendelkezés álló forrásokat a lehető legjobb módon kell kezelni. Az első körben ennyi lenne a válaszom. Kis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a közoktatási költségek témájára. Oktatás és ezen belül közoktatási költségekről szeretnék beszélni. Nem csak Görögországban, hanem egész Európában rosszul és egyre rosszabbul haladnak a dolgok. És egyre inkább középkori viszonyok kezdenek kialakulni. Hogy köztudott, a válságban nem csak olyanok vannak, akik vesztenek, nem csak munkanélküliek, és nem csak fiatal munkanélküliek vannak. Nem, a válságban vannak győztesek is. A multinacionálisok, azik, akik meggazdagodtak, a nagytőkések, a válság ellenére meggazdagodtak, és Görögországban is a gazdagok egyre gazdagabbak gondok a bankokra, bankunió, európai szemeszter, stabilitási paktum, az oktatáson keresztül is növekszik a válság hatása. Miniszter úr mondott valamit, ami teljesen alaptalan. Azt mondja a miniszter úr, hogy Görögországban minden család egyetemre akarja küldeni a gyereket és ezt szakképzésnek tekintik. A tény az, hogy egy általános család még a korábbi diktatórikus viszonyokhoz képest sokkal nagyobb mértékben tudta küldeni iskolába és egyetemre a gyermekeit, tehát ez egy nagy előrelépés. De sajnos nagyon sok tudás elvész, ez az igazság. Hiszen az igazi probléma az, hogy nincs munkahely. Ez a probléma. Persze, az oktatási rendszerben vannak problémák, de nincs munka. Nem arról van szó, hogy az oktatási rendszer nem felel meg a kapitalista piaci igényeknek. Hogy tudja akkor megmagyarázni azt, hogy a munkanélküliek nagy része fiatal, 62% a fiataloknak munkanélküli. Ezek a fiatalok sokkal közelebb vannak a tanulmányokhoz, sokkal közelebb vannak a munkaerőpiaci igényekhez, mint az idősek. A probléma az, hogy egyszerűen nincs munkahely, és a jövőben sem lesz munkahely. Egyébként pedig azt is tudni lehet, hogy ha bármilyen válságban való kilábalás beindulna, amiről persze mindenki beszél, Görögország és hasonló országok számára a munkanélség állandó probléma lesz, hiszen a kapitalista fejlődésnek ma ez a jellemzője. A mai kapitalizmus eldobja, elpazarolja a munkaerőt. Miniszter úr, lehet, hogy véletlen, de a beszédében kétszer is mondta, hogy az oktatás és a továbbképzés egyik célja a fiatalok fölkészítése a vállalkozásra. A fiataljaink le- legyenek vállalkozók. De hát nézzük csak meg, ahogy mondtam, a középkor felé haladunk. Kapitalista társadalom, a munka azt jelenti, hogy kizsákmányolják a dolgozót. A fiatalok nagy része legyen vállalkozó, de hát ha dolgozni se tudnak, kapitalista válság dönt Görögországban és máshol is a dolgokról. De hát ez az, amit akarnak. Mind ez hozzátartozik társadalmunkhoz, társadalmunk lelkét képviseli. Dolgoznak ezen a modellen, és aztán ilyen áldozatokkal jár ez a modell. Szeretném, ha érteni, hogy mennyire felháborít az, hogy Görögországban néhány héttel ezelőtt megkezdődött egy program, Európa Mesterei címmel, és ott még az általános iskolákban is példákat hoznak vállalkozásokra, Európa stabilitás biztosítja, stb. stb. De hát milyen Európáról beszélünk? A Európa volt Jugoszláviában még háborút is generált. Válság idején súlyos hátrányok vannak, súlyos lemaradások vannak a közoktatásban, brutálisan csökkentették az oktatási költségvetést. És szépen lassan azt akarják velünk megértetni, hogy a nácizmus vagy a kommunizmus ugyanaz. Ez az az út, amin halad a közoktatás. Ja, da bräuchten wir jetzt einen ganzen Tag, um das alles zu... Igen, azt hiszem, hogy ezt egész nap meg, meg tudnánk vitatni. Itt és nagyon érdekes volt ez a hozzászólás, de nem feltétlenül tudunk most ezzel mit tenni, Negalova asszony. Miniszter úr, köszönöm szépen a bevezetőjét. Átolvastam az anyagokat is, amit az önök elnöksége a honlapon jelent, megjelentetett. Nagyon érdekes javaslatokat eh, hallottunk öntől, és reméljük, hogy ezeket meg is lehet valósítani. Nyilván mi a szakbizottság részéről is mindig a színvonalat kívánnánk emelni és a minőséget javítani. Itt eh, több éves eh, tervről van szó, és reméljük, hogy ez az Erasmus plusszal is majd összhangban lesz. Az anyagban az szerepel, hogy az egyetemek új rangsorolását is támogatnák. A kérdés, hogy ez a munka hol áll, és hogy az önök elnöksége alatt mit kívánnak tenni ez ügyben. Ami pedig az ifjúság ügyet illeti, a vállalkozás vállalkozásokat kívánják ösztönözni, a vállalkozási ismereteket erősíteni. Ez nagyon kedvezően hangzik, hiszen így lehet minél több munkahelyet teremteni, különösen a kultúra területén. És egy megjegyzést szeretnék tenni, lehet, hogy véletlen, Említette, hogy bizonyos tevékenységeket szerveznének, konferenciákat az ifjúságügy területén. Nyilvánvalóan ez komoly támogatás fogja övezni Tesszaloniki, az ifjúság fővárosa, és a mi szakbizottságunknak köszönhető ez, hiszen mi szavaztunk erről, a kollégák egyetértettek ebben, és ennek a városnak nagyon fontos szerepet, szerepe lesz idén az ifjúság ügy elősegítésében. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami különösen tetszett. Említett, hogy a napi rendükön a kiskorúak és a gyermekek ügye is komoly prioritást kap. Nagyon fontosnak tartom mindezt, hiszen gyakran előfordul, hogy az interneten visszaélnek a gyermekekkel, és azt hiszem, hogy ez a téma nem áll oly mértékben a középpontban, mint amennyire ott lenne a helye. Köszönöm szépen. Tőkés úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt eh, miniszter úr, eh, látok abban, látok abban valami eh, példázatosat, modellértékű, dolgot, hogy Görögország egy nagy múltú ország, nagy kultúrával a háta mögött, Európa is egy ilyen nagy múltú kontinens, és valahogyan a jövőnket is a múltunkhoz kellene szabni, látjuk, hogy milyen válságban van Görögország pillanatnyilag, de azt mondhatjuk, hogy, hogy Európa is válságban van, tehát a gyökerektől kellene elindulni, amit úgy nevezhetünk, hogy európai gyökerek, európai értékek, európai múlt, és ehhez igazítani ehhez, szabni a jövőt. Én azt kívánom, hogy görög, a görög elnökség ezt a modellt, ezt a példát mutassa és készítse elő az Európai Unió számára. Az egyetemi végzettséggel kapcsolatban statisztikák vannak arra nézve, hogy ahol több a magasan végzett fiatal, ott kisebb a munkanélküliség. Kétségtelen, hogy az oktatás, a kultúra hozzájárul a válság leküzdéséhez, és ezt látom én egy volt kommunista országban, Romániában és a többi kommunista országban, hogy a felzárkózás, a nyugati színvonalhoz való felzárkózás szempontjából elengedhetetlenül fontos a képzés terén való felzárkózás, úgyhogy számunkra nem is, nincs is más alternatíva Kelet-Európában, Közép-Európában, csak a az, Európa, az uniós tagság, az európai e, integráció. De ez a dolog kicsi ellenmondásos, mert e, noha mindenki a mobilitást e, szorgalmazza, de ugyanakkor én fájlalom, gyászolom, hogy rengeteg fiatal jön el romániából magyarországból erdélyből otthagyják az országukat és románia erdély marad ott ahol volt mert nem jönnek vissza azzal a szellemi tudományos apporttal amire nekünk szükségünk van ahhoz hogy mi is felzárkózzunk a fejlettebb világhoz. tehát én azt mondanám hogy, hogy ne csak a mobilitást hanem a helyben maradást is tartsuk szem előtt hogy maradjon meg az egyensúly kelet és nyugat között. végül az európai értékekre térek rá általában a piaci értékekről van szó a munkaerőről mint áruról de nagyon fontosak a erkölcsi a lelki értékek és ilyen szempontból a keresztény görögország spirituális erőt jelenthet a kereszténységünk a vallási gyökereink is nagyon fontosak lehetnek. csak egy nagyon egyszerű példát mondjak a munkaerkölcsel hogy állunk? azt látom itt nyugaton hogy ma holnap már egyes foglalkozásokra nem is megy se belga se francia se angol mert derogál nekik a kétkezi munka és munkaerő exportra munkaerő importra van szükség ahhoz hogy egyes munkaköröket ellássanak. hát igen a munkaerkölcsöt is el kell sajáttaniuk a fiataljainknak nem csak akkor lesznek boldogok hogyha vállalkozók lesznek belőlük de ugyanúgy a szeretetet mint értéket vagy az, az európa újraevangelizációját is nagyon fontosnak kell tartanunk és most már nem részletezem tovább ezt a spirituális ezt az értékalapú európát szeretnénk újra születni újra születőben látni. Köszönöm szépen, Papa Nikolau úr következik. Köszönöm, elnök asszony, görögül folytatnám, hiszen az elnökségünk alatt ez így illendő. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm, miniszter úr, és minden jót kívánok, sok sikert az elnökségük munkájához. Nyilván erre egy nagyon kritikus időszakban kerül sor. Egy megjegyzésem és két rövid kérdésem lenne. Először is Vala asszony már említette, hogy a szakbizottságunk kidolgozott egy szöveget, ami a vita alapját képezte, és amit elfogadtunk. Ebben számos üzenetet megfogalmaztunk, amelyek innovatívnak tekinthetők. Ezek olyan irányba mutatnak, amelyek esetleg megoldással kínálhatnak. A szubszidiaritás kérdését is természetesen fel kell venni. Mindig számolnunk kell azzal, hogy amit mi elfogadunk, azt talán a tagállamok figyelmen kívül hagyják, vagy nem kellően valósítják meg. Úgyhogy én arra kérném a görög elnökséget, hogy a szakbizottság döntéseit e tekintetben támogassa. Említette az ifjúságok ifjúságügyi stratégiát. Az első kérdésem a következő, hogyan kívánják elemezni az oktatás nyílt struktúráját, a nyílt oktatási források kérdését, amiről ma délelőtt is szót ejtettünk itt a bizottságban, hiszen ez rendkívül fontos lenne a fiatalok számára Európában. Hogyan kívánnak foglalkozni a fiatalok engedélyével, vagy a szerzői jogok kérdésével. Gyakorlatilag ez a kérdés összevág Angorakis úr által felvetettekkel, nem akarok itt most pusztán nemzeti kérdésekkel foglalkozni. Az önök elnökségi munkája nyilván Görögországot is érinti majd. Hogyan kívánják a fiatalokat minél szorosabban összekapcsolni a munkaerőpiacval? Fél évvel ezelőtt Németországban meglátogattunk egy projektet, egy kettős úgynevezett duális rendszert. Hogyan lehetne egy ilyen reformot megvalósítani másút is Európában? Köszönöm szépen. Még két hozzászólás van. Trüppel asszony. Nagyon köszönöm, miniszter úr. Egy konkrét kérdésem lenne. Említette a virtuális szabad egyetemeket tanfolyamokat. Erről, ha bővebben hallhatnék, milyen a lefedettsége ezeknek a tanfolyamoknak, konkrétan tehát a jelenlegi körülmények között ez mit jelent. Nagyon jó, köszönöm szépen, rövid és lényegre törő Matulai úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is a legjobbakat kívánom Görögországnak, és önnek, miniszter úr. Sok sikert. Nagyon rövid leszek. Lenne egy rövid kérdésem, és majd először is elnézést kérek a késedelemért, de egy másik ülésen kellett részt vennem. Elfogadtuk a költségvetést, elfogadtunk programokat, projekteket egy új pénzügyi keret elején, állunk. A kérdésem a következő. A polgárok szeretnének új projekteket látni, szeretnék látni a további források felhasználását. A jelenlegi ütemterv szerint, ami az európai alapokat illeti, megkezdhetjük-e már ezeket a munkákat? Hiszen a polgárok ezt kérdezik tőlünk, hogy mi történik a 2014-es források a partnerségi megállapodások aláírásától függnek a tagállamok között, illetve az operatív programok meghatározásától. Úgyhogy még egyszer a kérdés nagyon egyszerű. Megkezdhetjük-e a pályázatok benyújtását már most, vagy nem? Hiszen itt ösztöndíjakról, csereprogramokról van szó, és közvetlenül azokkal a kérdésekkel foglal, fordulnak hozzám, amelyek pont erre vonatkoznak, hogy mikor kezdhetjük meg a konkrét munkát. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm. Angorakis úrnak szeretnék elsőként válaszolni ami az oktatást, az egyetemi felvételit illeti, illetve az új technológiák területén nyújtandó képzést. Komoly eredmény, hogy javítottuk az egyetemi oktatáshoz való hozzáférést, de itt némi torzulást is meg kell említenünk, ugyanis bizonyos területeket túlhangsúlyoztunk, más lehetőségeket viszont kevésbé illetve egyáltalán figyelmen kívül hagytunk. A szakképzés értékét valahogy elhanyagoltuk, és ez nálunk épp úgy igaz, mint számos más országban. És ennek eredményeképpen nem bizonyos szakmákban hiány mutatkozik, különösen a fiatalok körében. És általában a munkaképes korú munkavállalók körében, és ez meghatározza a társadalom szerkezetét is. Nálunk például Görögországban az ipar szerkezete teljesen szétzilálódott. A szakképzés nem egy második lehetőség, nem egy rosszabb választás. Ezt a felfogást meg kell szüntetni, hogyha valaki szakmunkás vagy iparos, az legalább olyan szintű képzést kell, hogy jelentsen, mint ha valaki orvos vagy mérnök, vagy olyan elismertséget. Hiszen számos esetben a tudás nem pusztán a piachoz való szoros kapcsolódást jelenti. A fejlődés kapitalista modellje az egyetlen egy olyan modell, ami világszerte létezik, és erre kell, hogy felkészítsük a fiatalokat. Illetve, hogy általában milyen oktatást biztosítunk a fiatalaink számára Európában, erre büszkének kell lennünk. Ez része az európai tudatunknak. A rangsorolás is nagyon fontos. Fontos, hogy kialakítsunk egy európai képzési modellt, ami versenyképes az egyetemekkel de más szempontokra összpontosít. 2013. decemberében született egy tanulmány, ami hamarosan meg fog jelenni. Ez körülbelül egy 500 intézményt vizsgáló tanulmány, és szerintem ez nagyon hasznos lesz. Majd egy konferenciát is szervezünk a főbb eredmények áttekintésére vonatkozóan. Ami pedig a főbb egyetemeket illeti, itt eh, mi szeretnénk egy hálózatot kialakítani, vagy kapcsolatot teremteni az egyetemek között. Ez is egy központi téma Görögországban. Ezt az eh, eljárást vizsgáltuk Franciaországban és más országokban is. És ez nem pusztán a pénzügyi reformok válsággal, vagy a gazdasági válsággal összefüggő téma, hanem a lényege, hogy megfelelő szinergiát létesítsünk, és versenyképesekké tegyük az egyetemeket nemzetközileg. Ezen kívül említette, hogy mennyire fontos a gyermekek kihasználásával, a gyermekekkel szembeni visszaélés kérdésével foglalkozni. Az egyik probléma az iskolai erőszakoskodás. Ezzel mindannyian foglalkozni, foglalkoznunk kell. Ez is egy európai szintű probléma. Számos intézkedés született már ennek megakadályozására, és fontos, hogy teljes mértékben felszámoljuk az ilyen gyakorlatot. Fel kell készíteni, meg kell tanítani a fiataloknak a békés egymás mellett élést is. A különbségeket fel kell számolni, hiszen ez egy jó út lehet a háborúk felszámolása felé is. Itt a mobilitásra is rákérdeztek. Ez már napjaink szerves része, a nemzetközi környezetben. Ez mindannyiunkat érint, és ez vonatkozik a tőkére, a személyekre, árukra, szolgáltatásokra, tehát ez már velünk van. Azt kell megnéznünk, hogy az oktatás hogyan teremthet eh, versenyelőnyt. ha jó oktatási rendszert akarunk biztosítani, akkor az értékekre kell alapoznunk. Hiszen az értékek határozzák meg az oktatási rendszert. Papa Nikolau úr a piac és a tanulás közötti kapcsolatról beszélt. Mint ahogy említettem, itt egy kettős pálya rendszer, egy dual track rendszer működik, több programot, projektet vizsgáltunk Görögországban. Itt nem akarunk a program negyedik évéig várni, ehelyett meghívtunk egy sor végzőst, hogy összehozzuk őket szociális partnerekkel, munkaadókkal, és ezáltal igyekeztünk egy olyan mentalitást kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy a vállalatok is beruházzanak az oktatásba, a szakképzésbe, és ezzel teremthetik meg a hosszú távú kapcsolat alapját. Ez nem egy gyakornoki képzés, ez ugyanis egy felületes kapcsolat lenne. Úgyhogy reméljük, hogy ezáltal sikerül megváltoztatni a jelenlegi helyzetet, és jobban, szorosabb kapcsolatot teremteni a két fél között, ami nagyon fontos a fiatalok számára. Ami pedig az online tanfolyamokat illeti, trükkel asszony kérdezett erre. Ezek egyre elterjedtebbeké kezdenek válni. Görögországban egy szabad egyetemi rendszer működik, távoktatás, az online tanfolyamok lehetőségét is megteremtettük, de mint ahogy említettem, ezzel kapcsolatosan felmerülnek bizonyos problémák, és ezekkel foglalkoznunk kell, nevezetesen, hogy ki az oktató, hogyan eh, akreditáljuk, vagy tanúsít, adunk tanúsítványt az oktatóknak. Úgyhogy a programok e tekintetben is komoly lehetőséget rejtenek magukban. Például a digitális iskolákat is bevezethetjük, ami lehetővé teszi az új technológiákhoz való hozzáférést. Itt különösen nálunk a szigeteken vagy a hegyvidéken merülnek fel problémák az oktatással kapcsolatosan, és rátérve a finanszírozásra nyilvánvalóan ezt rögtön szeretnénk megkapni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tegnap és ma is már felmerült a szigetek kérdése, ami a nyílt oktatási eszközöket, lehetőségeket illeti, hiszen földrajzi akadályok is áthidalhatók ilyen forrásokkal. Nagyon szépen köszönöm a türelmét, az összes kérdés megválaszolását, amit egy, egyiket másikat ki is egészített. Angolakis úr említette, hogy a miniszter úrnak említenie kellett volna a vállalkozási ismereteket is, amit a fiataloknak el kell sajátítani. Nyilván vállalkozások nélkül nincsen gazdaság. A fiatalokat jól fel kell készíteni, hogy vállalkozók lehessenek és munkahelyeket tudjanak teremteni. Ez teljesen normális valóság, ennek semmi köze a kapitalizmushoz, úgyhogy szerintem mi jó úton vagyunk e tekintetben, és azt is a figyelmükbe állálom, hogy itt nem arról van szó, hogy csak felső oktatásról beszéljünk, hanem általában az oktatásról és képzésről, hiszen képzett, felkészült emberekre van szükség, asztalosokra, iparosokra, ezek mind olyan szakmák, amelyek a mindennapi életünkben elengedhetetlenek, és fontos, hogy a társadalom ismét elismerje és méltányolja ezeket a szakmákat, ezen is dolgoznunk kell, de ezt nem lehet törvénybe iktatni, ezt az emberek fejében kell elérni. A Comenius esetében, az Erasmus Plus esetében megerősítettük azt a lehetőségét, hogy az összes területen minden tanuló képzését, továbbképzését erősítsük, és azt hiszem, hogy közösen kell, hogy ezen munkálkodjunk, hiszen csak így várhatunk jobb eredményeket ezen a területen is, nem csak a nyílt oktatási eszközök területén. Köszönöm még egyszer, nem tudom, hogy a bizottság kíván-e reagálni az elhangzott kérdésekre, akkor majd később. Nem, mégis. Akkor gyorsan kérem, a szöveg fordítása mikor lesz meg? az Erasmus Plus szövege például, mint, mikor áll rendelkezésre minden nyelven. Matula úr is megkérdezte, hogy mikor kezdődhet meg a konkrét munka, kérem ezt válaszolja meg. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Csak hogy világos legyen a helyzet, ez már le van fordítva minden nyelvre. Sőt, az első öm, pályázatokat már karácsony előtt megnyitottuk, december 12-én egyébként, és ez minden nyelven hozzáférhető volt már. Van itt egy nagy szöveg azonban, a program útmutató, amely igen részletesen írja le a 7 éves periódusra vonatkozó szabályokat, de hát ez kb. 300 oldalas hosszú dokumentum, tehát természetes, hogy a fordítók dolgoznak rajta, de néhány hónap múlva ez is kész lesz. Minden esetre Pagliadelli asszonynak azt tudom mondani, hogy ha bárkinek nehézsége van a görög, illetve hogy a programútmutató görög változatával kapcsolatban, az forduljon a görög hatóságokhoz, ugyanis ők pontosan tudják. Tehát maga a program, illetve a pályázatok szövege már görögül is rendelkezésre áll. Itt nem a nyelvről van szó, itt igazából én azt hallottam, hogy semmilyen más nyelvre nem fordították le, ez csak angolul létezik. Ez igaz? Igen. Tudunk angolul, tehát nem ez a probléma, ez nem Görögország problémája. Rendben. Kérem, akkor a következő helyzet. Angolul van ez az útmutató, de ez nem elég, ezt le kell fordítani, minél hamarabb. Volt már rá idejük szerintem. Kérem, hogy használják ki az időt, és ne azt mondják, hogy majd a következő hónapok során ö, mindenhol vannak problémák, és ö, meg kell oldani ezt a helyzetet. Vannak jó fordítók mindenhol, kérem, hogy fordítassák le ezt a fontos útmutatót. Nem elég az, hogyha a program, mint olyan, le van fordítva, az útmutatóra is szükség van. És ezt egyébként most kedves és udvarias formában próbálom tolmácsolni a bizottság felé. Ugyanis Pagliadelli asszony fontos kérdés vetett fel. Természetes, hogy a pályázatokat lefordították már minden nyelvre. De még egyszer köszönjük szépen miniszter úrnak a látogatását, sok sikert kívánunk, és reméljük azt, hogy megvalósulnak a reményeink, és várjuk a következő minisztert. Köszönöm szépen, és természetesen mindig az önök rendelkezésére állok a kérdések megválaszolásával kapcsolatban. So. Now we have uh, the Nos, akkor most következik a sportminiszter, illetve kultúraminiszter Pajatopulos úr. Nagyon sok kérdés uh, van még továbbra is megoldatlanul, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára egy nagy lehetőség arra, hogy a kulturális miniszterrel beszélhessünk uh, a görög elnökségtől, hiszen hosszú problémák vannak itt. A 2020 utáni időszakkal kapcsolatban nagyon problémás a helyzet, és aztán következik majd Verzsia asszony jelentése, ezt ma reggel fogadtuk el, Én azt hiszem, hogy itt most a görög elnökség számára egy fontos munkadokumentumot fogadtunk ma el, tehát most önöknél a labda. Reméljük, hogy ezt még az elnökség alatt le tudják majd zárni. A kulturális problémákat reméljük, hogy minél hamarabb le fogják tudni zárni. Mi nagyon bízunk önökben, az önök megértésében, a parlament számára fontos ügyek az önök számára is prioritást fognak élvezni. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, elnök asszony, kedves parlamenti képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra az, hogy ide látogathattam ma Brüsszelbe önökhöz, és hogy lehetőséget kaptam arra, hogy elmondhassam, megoszthassam önökkel az európai Unióban a soros görög elnökség kultúrával, illetve sporttal kapcsolatos prioritásait. Először is szeretnék gratulálni önöknek, önnek főként, elnökasszony, és mind azon parlamenti képviselőknek, akik itt ülnek ebben a szakbizottságban, hiszen nem sokára mm, európai választások lesznek, úgyhogy köszönjük az önök erőfeszítéseit és eredményeit a mandátum során. Ami a prioritásokat illeti, az Európai Unió görög elnökségének prioritásaira gondolok. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban görögül anyanyelvemen szóljak. Köszönöm szépen még egyszer, elnök asszony, kedves európai parlamenti képviselők. A kultúra egy olyan szektor, amely Görögország számára stratégiai fontosságú, de ugyanakkor a teljes Európai Unió számára stratégiai fontosságú terület ez, hiszen a kultúra igen fontos szerepet tölt be Európa más országokkal folytatott kapcsolatában is. Éppen ezért fontos az, hogy Európában közös stratégiákat alakítsunk ki a kultúra legfontosabb témáival kapcsolatban. Gondoljunk arra, hogy hogyan lehet egybe építeni azokat a kulturális tradíciókat, amelyek az Európai Uniót alkotó népek hagyományaiban gyökerezik. A kultúra Európa számára versenyelőnt is jelent, főként egy olyan időszakban, amikor a gazdasági helyzet nagyon nehéz, és ebből adódóan a szociális különbségek is egyre markánsabbá válnak az Európai Unión belül. Ezért fontos a kultúra, amely az európai identitás kialakulásához vezethet hozzá, illetve az Európa 2020 stratégia részét képezheti a fejlesztési pilléren belül. Az Európai Unió soros elnöksége, a görög elnökség szeretne a 21. század kreatív tőkéjéhez hozzájárulni a kultúrán keresztül. Az e- Európai Unió tanácsánál szeretnénk hangsúlyozni a kulturális, illetve kreatív szektor hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez. Az Európai Unió soros elnöksége a gazdasági, illetve szociális aspektusokra fog odafigyelni a kultúrán keresztül, mm, például az innovatív finanszírozási lehetőségek, a szociális, illetve gazdasági vegyes vállalatok létrehozása, illetve a szociális kohézió kérdése. Szeretnénk hangsúlyt hangsúlyozni a közös európai megközelítés fontosságát a kultúra szempontjából. Ez egy prioritás tehát számunkra, és ennek szellemében egy csúcs találkozót is meg fogunk szervezni a Fentartható Európa felé címmel. Ezt március 6-a, illetve 9-e között Aténban az új Akropolis Múzeumban fogjuk megrendezni, ahol a görög elnökség a kreatív, illetve kulturális szektor növekvő fontosságáról szeretne egy konferenciát tartani. A különböző technikai lehetőségek, feltételek, illetve a krea kreativitás, innováció, fejlesztése lesznek a fő témák, a vállalkozói szellemhez való kapcsolódás, illetve azok a hatékony stratégiák, amelyek hozzájárulhatnak a gazdasági, illetve szociális fellendüléshez a kultúrán keresztül. Szeretnénk tehát finanszírozni a kreativitást. Aztán Aténban február 20-án és 21-én a zeneházában lesz egy másik fontos találkozó ezzel kapcsolatban. A külpolitikában rendkívül fontos szerepet tölt be a kultúra, illetve a nemzetközi döntéshozatali folyamatokban is. Éppen ezért június 17-én Aténban a tagállamok külügyi, illetve kulturális miniszterei fognak találkozni magas szinten. Ez pedig a Bizánci Keresztény Múzeumban kap majd helyet Aténban. Itt az interkulturális párbeszéd kerül majd fő, tehát ez, ez kapja majd a fő hangsúlyt, illetve az Európa és Kína közötti kapcsolatok. 2011-2014 közötti időszakra vonatkozólag a görög elnökség szeretné hangsúlyozni és erősíteni az elért eredményekből fakadó a lehetőségeket, és azután az Európai Parlamenttel fogunk kapcsolatba lépni. Az illegálisan valamely tagállam területéről kivitt műtárgyakkal kapcsolatos teendőkről. Szeretnénk a parlamenttel közösen egy olyan európai jogszabályt létrehozni, amely a 2020-2033 közötti időszakra vonatkozó Európa kulturális fővárosa témáját fogja hangsúlyozni. Erre már utalt az elnök asszony is, hiszen az európai kulturális fővárosokkal kapcsolatos döntést mi úgy szeretnénk megvalósítani, hogyha egy állandó bizottságot állítanánk fel ezeknek a titulusoknak az odaítélése érdekében. Atén nagyon sokat dolgozott, Melina Mercuri, aki az akkori görög kultuszminiszter, illetve Jacques Lamb, aki akkor Franciaország kultúrminisztere volt, megegyezést írtak alá azzal kapcsolatban, hogy a városok, illetve a közeli régiókra hogyan hat ez a program. Ezen felül pedig szeretnénk az együttműködési jegyzőkönyvet erősít, illetve hogy meg aláírni, a film ö, szektorral kapcsolatban. Tehát ami a film szektort illeti, itt a digitalizáció lesz a legfontosabb ö, prioritás számunkra, hiszen új platformokat kell létrehozni a, az audiovizuális anyagok jobb közzététele érdekében. A digitális idő vagy korban a mozi, a film világa továbbra is nagyon fontos szerepet tölt be. Hölgyeim és uraim, a kultúra az ember eszéhez, illetve érzelmeihez szól, azokat szólítja meg, és ki mondja azt, hogy hogyan is látjuk a világot, amely körülöttünk van. Hogyha azt szeretnénk, hogy a jövőben, illetve akár most is nyíltabb, szabadabb és kreatívabb legyen a világ körülöttünk, és kevesebb legyen az összeütközés, ne legyen annyi erőszak, és toleránsabb, illetve igazságosabb legyen a világ, akkor ehhez arra van szükség, hogy a kultúrára helyezzük a hangsúlyt európai szinten is. A kultúrközi kapcsolatok a népek között egy privilegizált területe lehet a konfliktusok megoldásának. Valamilyen módon akár egyfajta vásznat is jelent a népek közötti barátság megszövéséhez. Tehát ezek azok a gondolatok, amelyek a kultúrával kapcsolatos prioritásainkat áthatják. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a sporttal kapcsolatban is megosztam néhány gondolatomat. A sport egy nagyon egy csodálatos világ, amely sok örömöt, győzelmet hordoz magába, de fájdalmakat, nehézségeket és megaláztatást is jelenthet néha. Ugyanis a sport néha még akár veszélyes vagy életveszélyes is lehet. Nagyon sok probléma kötődhet tehát hozzá, amely a határokon átnyúló problémát jelenthet. Éppen ezért közös erőfeszítésekre, illetve közös politikára van szükség a sport területén is. Európában nem hiányoznak a gondolatok, és ezzel kapcsolatban is nem hiányzik a közös megközelítés sem. Olyan prioritásokon keresztül, amelyek három éves programokba illeszkednek a Lisszaboni szerződés értelmében. Ezek a programok hatalmas sikert könyvelhetnek el. A görög elnökség felelőssége tehát most az új sporttal kapcsolatos munkaprogram elfogadtatása 2014-2017 közötti időszakra vonatkozva. Itt megint csak innovációra, illetve koherenciára van szükség a kidolgozás, a programok kidolgozása területén. Minden esetre szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az én célom, hogy együttműködjek önökkel, mindenkivel itt az Európai Parlamentben a mi általunk fémjelzett elnökség alatt. Az elmúlt 14 évben jó magam is parlamenti képviselőként dolgoztam, és éppen ezért az Európai Parlament képviselőit nagyra tartom, akárhonnan is jöjjenek, vagy akármilyen politikai színezet mentén is dolgozzanak, akármilyen ideológiai támogatás is vezérelje őket, ugyanis nem véletlenül vagyunk itt mi. Önök mind mandátummal rendelkeznek, az európai állampolgárok szavazták meg az önök mandátumát, Éppen ezért, ami ezt a második programot illeti a sporttal kapcsolatban, nos hát ez rendkívül fontos szerepet tölt be a görög elnökség számára, méghozzá május 21-e előtt, tehát a mi elnökségünk alatt kell meghoznunk ezeket a döntéseket 2014-2017-re vonatkozóan. Sport, illetve a sportnak a gazdasági vetületei, a sportszerűség, és a sport eredmények ellenőrzése, illetve a doping ellenes harc a prioritások. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, a sport és a társadalom közötti kapcsolatokban fontos szerepet tölt be a nemek közötti egyenlőség kérdése is. Ugyanis a sport rendkívül hatékony eszköz lehet olyan csoportok társadalmi integrációjának elősegítésében, akik egyébként kevéssé mm, képviseltetnek. Ide tartozik a nemek közötti egyenlőség, vagy a fiatalkorúak, illetve gyermekek védelmének kérdése is. Ezek rendkívül fontos kérdések, amelyek jogi szempontból majd a sport, illetve nők kapcsolata témájában rendezett konferencia, amely majd Finnországban lesz júniusban. Éppen ezért szeretnénk hozzájárulni ennek a témának a sikerességéhez. Az elnökség hangsúlyozni fogja a gazdasági fejlesztést a sporton keresztül, hiszen ez egy dinamikus eszköz, amely a gazdasági fejlődés szolgálatába állítható. Szeretnénk tehát előtérbe helyezni struktúráinkat, illetve azokat a technikai eszközöket, amelyek rendelkezésünkre állnak, szeretnénk különböző eseményeket szervezni, és európai szinten harcolni ezen a területen. Ebből a szempontból fontos az is, hogy hogyan értékeljük a nagy sporteseményeket. Ugyanis a gazdasági válság miatt Európában azt láthatjuk, hogy nagy szervezetek is elmenekülnek Európából, és az úgynevezett feltörekvő gazdaságokba menekülnek, tehát Európán kívülre. Görögország számára prioritás tehát az, hogy érdekes politikai párbeszédet folytasson még a májusi miniszteri találkozó előtt a gazdasági, szociális, illetve környezetvédelmi fenntarthatóság kérdéseiről a nagy sportesemények kapcsán. Lesz aztán egy második szimpózium júniusban a az anti-Görögország olimpiai játékaival kapcsolatban, és a sportesemények, illetve kulturális események szervezésével kapcsolatban nagyon jó lehetőségek nyílnak majd itt. Hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők, elnök asszony, kérem, hogy segítsenek bennünket és legyenek ott júniusban ezen a csodálatos helyszínen. Nem szeretném azzal, illetve kihagyni még két további fontos témát. A sport területének megfelelő eredményessége, tehát a sportesemények, tehát a doping ellenes harc, illetve a sporteredmények ellenőrzése. Szeretnénk a korrupció ellen felemelni szavunkat a sport eseményekkel kapcsolatban. Főként olyan eseményekre gondolunk, amelyek kapcsolódnak a futball bundákhoz. Ezen felül a dopping ellen is felszeretnénk emelni hangunkat, ezek pedig mind olyan témák, amelyek az állampolgárokat csokolják. Ugyanis hatalmas kreativitást tapasztalhatunk az úgynevezett bajnokaink körében, akik megpróbáljuk, akik megpróbálják a sportszerű vetélkedést átírni. Nem sokára olimpiai illetve a Szocsi olim, téli olimpia kapcsán is felmerülnek tehát ezek a kérdések. Most volt a negyedik csúcs találkozó a sporttal kapcsolatban, ahol új dopingellenes kódexet dolgoztunk ki, annak érdekében, hogy politikai szinten is fel tudjuk venni a harcot ezen nagy probléma ellen. Szeretnénk tehát összehangolni mindenkinek az erőfeszítéseit, az Európa Tanácssal, illetve a Vardával együtt. Ugyanis most éppen az Európa Tanácsban vita folyik az új doping kapcsolatos kódex kidolgozása kapcsán, európai szinten. Március 21-én Aténban lesz egy informális csúcs találkozó a sportvezetők számára, amelyben az egyik központi téma a testmozgás, illetve a az egészség témájában, de hát itt van a dopping, amely bűnözői tevékenységek közé sorolható, és az egész sporttevékenységet veszélyezteti. Köszönöm, hogy meghallgattak, és természetesen rendelkezésre állok az esetleges kérdésekre. Szeretném tehát ezen lehetőséget megragadni arra, hogy jövő héten csütörtökön 18 óra 30-kor meghívhassam önöket a brüsszeli Bozár terembe egy csodálatos kiállításra, amelyet a görög elnökség kapcsán valósítunk meg. Ennek a kiállításnak a címe Navigating Greece, és a tengerre vonatkozik, arra a tengerre, amely Európa számára összeköttetés jelent. Az a tenger, tehát a központi témája ennek a kiállításnak, amely a különböző történelmi időszakokat összeköti egymással. Nagyon érdekes és szép anyagokat hoztunk el ide Brüsszelbe, fontos görög múzeumok műtárgyait, de ugyanakkor új vagy fiatal görög művészek műveit is beszeretnénk mutatni, annak érdekében, hogy rámutassunk arra, hogy a történelmi hagyomány és a modern művészet hogyan tudnak együtt élni. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. a munkatársai azt akarták volna megkérdezni, hogy itt arról a kiállításról van szó, ami ma vagy holnap kerül itt megrendezésre. Tehát ezt itt most bejelentettük, a kiállítás tehát ma este nyílik meg, úgyhogy a munkatársai ezt mindig megpróbálták tisztázni, de most végre megszületett az eredmény. Köszönjük ezt a jó betekintést. Tehát ez holnap lesz. Én most a bozárról beszélek, nem a parlamentben, tehát a bozárban lesz, és holnap, holnap után. Amikor már sajnos nem leszünk itt, mert addigra már hazamegyünk. Tehát lényeg az, hogy két Skoria úr. Köszönöm, üdvözlöm miniszter úr, és köszönöm a bevezetőjét. Nagyon figyelmesen és érdeklődve hallgattam. Hát ez a kötelességünk, amikor egy görög beszél kultúráról és mindaz, amit elmondott a kapcsolatban, hogy a kultúra, stratégiai szektor, természetesen Görögország, de egész Európa számára a világ többi részével való kapcsolattartásban, ezt nagyon fontos gondolatnak tartom. És remélem, hogy ebben a fél évben lesz lehetőség arra, hogy végig gondoljuk és kiemeljük azt a kulturális és művészeti örökséget, ami ugye a görög örökség, de európai örökség is, és amelyek fontos tényezők nem csak az idegenforgalom szempontjából, hanem a kultúra határon át történő kinyilvánítása tekintetében is. Görögországot Olaszország fogja követni, úgyhogy egyértelműen össze lehet kapcsolni a kultúra szempontjából ezt a két elnökséget. Persze egy kicsit a gyakorlati dolgokról is kell, hogy beszéljünk. Ön utalt az egyik első programra, e, a Kultúra Európai Fővárosai. Ez egy olyan téma, ami néhány hónapos munka eredménye. Én vagyok az előadója a parlament nevében ennek a témának, és meg kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg itt lesznek majd az első nehézségeink. A Parlamentként az első olvasaton túl vagyunk. Az első szavazás már megtörtént Strasbourgban, de nem kötöttünk megállapodást a tanácssal. Nem is lényegi kérdések miatt, nem azért, mert kulturális vélemény különbség lenne köztünk, és nem azért, mert a tanács, az parlament meg a bizottság másképp gondolná, másképp képzelni el, hogy mit is jelent az értekek szempontjából ez a program. Nem, valójában hihetetlen módon formális okok akadályoznak meg minket a megállapodás megkötésében. Vagyis konkrétan arról van szó, hogy ki fogja kijelölni a Európa kultúra és városát. Hát az európai polgárok lehet, hogy kicsit bolondnak néznek minket. A szándék a tanács részéről az, hogy a tanács egyetlen intézményként dönthessen arról, hogy melyik várost ismerjük el Európa kulturális fővárosaként, mivel van egy szakértői bizottság, nemzeti szakértőket is benevezett ide a bizottság, az Európai Bizottság, ők vizsgálják a projekteket, a terveket, amelyeket a városok benyújtanak. Tehát formálisan nem így van, de gyakorlatilag ez a háttér. A görög elnökségtől azt várjuk, hogy legyenek nyitottak. De azt láttuk, legalábbis az első dokumentum alapján, amelyet eljutattak hozzánk, hogy a görög elnökség még merevebb, mint az, mint az, ahogy az múlt, elmúlt hónapokban az előző elnökség működött, és amelynek a véleményét elutasítottuk. A következő időszakokban lesznek oldal egyeztetések. Most nem fogok belemenni a részletekbe, de azért idővel mi kidolgoztunk néhány egyszerű kompromisszumot, ami nem csak a parlament, meg a bizottság és a tanács véleményét veszi figyelembe, hanem koherensnek is tűntek a mi általunk javasolt megállapodások a gyorsaságot is figyelembe vette, a szakértői véleményhez való közelállást is, meg azt is, hogy mit várnak az állampolgárok, és lehetőséget biztosított a mi javaslatunk arra, hogy gyorsan szülesen döntés. Végül, és időt akarok hagyni a többi kollégának is, ő nagyon helyesen azt mondja, hogy a kultúra, a szellem és az ész, ugye ne csak bürokratikus eljárási dolgokról beszéljünk, nyissuk ki a gondolatainkat, és hozzunk olyan döntést, amely mindenkinek megfelel. Köszönöm szépen előre mindazt, amit meg tud tenni ennek érdekében. Köszönöm szépen, Boris kolléga. Ja również chciałbym e, Igen, szeretnék én is e, köszönetet mondani a beszámolójáért, és azért, hogy elmondta, hogy milyen célokat tűzött ki a görög elnökség. Ezek e, számunkra pozitív meglepetésként szolgálnak. Görögország, ugye a kultúra, sport együttese, és hogyha a görög filozófusokra gondolunk, de ha gondolunk az olimpiai játékokra is, ez egy kiváló példaértékű modell. Belgiumban például Ugye a belgák nagyon gyakorlatiasak, a pénzügyminisztériumot és a sportminisztériumot összekapcsolták. Hát ott egy kicsit más ez a összekapcsolás, mint Görögországban. Minden esetre a kultúra és a sport ugyanazokban a gyökerekben találja meg a közös múltját. A sport történelem és a sport segíti a személyiség fejlődését, főleg a fiatalok esetén. És a Európa Kulturális Fővárosa cím tekintetében az előadóhoz csatlakoznék, a kulturális főváros koncepció nagyon jól működik. Azt kell biztosítani, és ez a célunk az Európai Parlamenti jelentéssel, hogy fel lehessen tartani az elért eredményeket a jövőben is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az új rendelet lehetővé tegye ennek garanciáját, annak biztosítását. Nagyon sok város Pontosan annak köszönhetően, hogy Európa kulturális fővárosa volt valamely évben, továbbra is sikeresen teljesít. Lille eh, például Franciaországban nagyon jó példa erre. Sok eh, partnerség, sok üzleti vállalkozó együtt dolgozott, sikeresek voltak, és ezek a partnerségek továbbra is fönnmaradtak. De van egy másik fontos aspektus is, az Európai Filmszínház. Azt hiszem két évvel ezelőtt az Európai Parlament elfogadta a jelentésemet, amely a filmszínház jövőjéről beszélt a digitális világban. A digitalizálás természetesen nagyon fontos, de fontos az is, hogy biztosítsuk, hogy a Kreatív Európa programját is végrehajtjuk, ennek elég jelentős a költségvetése, és ebben a filmszínháznak, a mozinak fontos szerepe van. Nem csak arról van szó, hogy most mi történik, hanem hogy jövőben milyen kooperációk, milyen együttműködések alakulhatnak ki a tagállamok között. Bizonyára emlékezni fog arra, hogy az új filmszínház és mozi versenyről is szó volt. Tudna esetleg egyeztetni a többi sport és kulturális miniszterrel, hogy ezt föntarthassuk, ezt a versenyt. A sportra áttéve az Erasmus Plus a sport témáját is tartalmaz. A jó gyakorlatokat szeretnénk megosztani, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az Erasmus Plus részprogramját, a sportról szól részprogramját is végre kell, hogy hajtsuk. a Kulturális Bizottság, de a Jogi Bizottság is az Európa Parlament, Európai Parlamentben dolgozott ezen a témán. Pontosabban kell meghatározni, hogy mik az itt fölmerülő bűncselekmények, milyen szakciókat kell itt alkalmazni, amikor a sportban csalások merülnek föl. És ugye van egy generáció, amely bizonyos mértékben bízott a sportban, de hát ez a bizalom ez egyszerűen megszűnt. És végül még annyit mondanék, sok szerencsét. Mindannyian tudjuk, hogy a kultúra nagyon fontos, és a válság idején talán még többet kéne beszéljünk a kultúráról. Madame Trüppel. Trüppel asszony. And thank you to, um, uh, köszönöm, miniszter úr, köszönöm, hogy bemutatta a görög elnökség programját. Egy konkrét kérdésem lenne, Európa külső kapcsolatai és a kultúra. Az elmúlt években szó volt erről a témáról, és most meg kell, hogy mondjam, nem igazán tudom, hogy mi ennek a jelenlegi helyzete az Európai Külügyi Szolgálat és az Európai külső kulturális vállalkozások tekintetében. Kérdezném, hogy ön mit tud erről, vannak-e jövőre vonatkozó tervek ezzel kapcsolatban? Hát, hogy tudjuk, hogy mi is történik ezzel az úgynevezett kulturális diplomáciai témával. Köszönöm. Danke. Köszönöm. Mari Terez, röviden. Köszönöm, elnök asszony, és köszönet, miniszter úr. Köszönöm, hogy bemutatta a programot. Különösen fontos, amit elmondott, ugye a mandátum elejétől kezdve együtt dolgoztunk. A kreatív kulturális szektorról szeretnék beszélni, és hogy ennek mennyire fontos szerepe van a gazdaságban. 4,5 vagy 5 százalékát képviseli a GDP-nek Európában, több mint 8 millió munkahelyet jelent, úgyhogy ez a szektor ráadásul mutatja európai kulturális kiválóságunkat, mindenképpen támogatni kell ezt a szektort, és oktatási miniszter, aki beszélt az új programról, a költségvetési szempontokról, az önfelelőssége, hogy a programok végrehajtása gyors legyen, hatékony legyen, az Aerokreatív program egyrészt több pénzügyi támogatást igényel, általános ösztönzést, támogatást a kultúra és a kreatív szektorok számára. Ezek nagyon fontos feladatok, és az összes európai kulturális érdeket felett be kell ebbe vonni. Ez a szektor ráadásul munkahelyet teremt, és a válság ellenére fejlődik ezért nagyon fontos a fiatalok szempontjából is, hiszen tudjuk, hogy a fiatalok között nagyon magas a munkanélküliség szintje. Vannak olyan munkahelyek, amelyek nem delokalizálhatók, az egyes területek gazdagsága, kulturális öröksége szempontjából ez nagyon fontos. A kultúra, kulturális projektek befogadhatók a támogatás szempontjából, pénzügyi szempontból kiegészítő jellegűek a strukturális finanszírozáshoz képest. Területünkön például az idegenforgalom fejlesztése szempontjából is nagyon fontos, és ezt ugye szorosan össze tudjuk kapcsolni a kulturális történelmi örökséggel. A kultúra, kultúra fejlődése ösztönzi a gazdasági fejlődést. A sport tekintetében, ahogy elhangzott, Görögország volt az első kulturális főváros, önök ugye abszolút szimbolikus nemzetet képviselnek a sport szempontjából is. A sport persze sok veszéllyel jár, viszont nagyon fontos érték is. A veszélyekkel foglalkoznunk kell, az erkölcsi kérdésekkel a sportban. Tudjuk, hogy a sport az kohéziós, szociális integrációs eszköz. Ezt az aspektust is figyelembe kell vennünk. Ön néhány témát felsorolt, de például a nők helyzete a sportban egy ilyen téma lehet, amivel foglalkozhatunk, és az a gazdasági szerep is, amit a sport képvisel, emiatt is érdemes támogatni, ösztönözni ezt a szektort. Köszönöm. Köszönöm. Please, uh, Asikúha. Kérem röviden szólaljon föl. Eh, üdvözlöm, miniszter úr, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben szeretnék köszönetet mondani, hogy ennyire globális megközelítést alkalmazott az összes minket érdeklő téma tekintetében. Szeretném arra emlékeztetni, hogy nagy valószínűséggel Ön részt fog venni április 1-én az Európai Sport díj átadásán talán jó lenne, hogyha a görög elnökség kiegészítené ennek a, az erre vonatkozó irányelvet. Méghozzá gondolok az illegálisan a tagállami területről elszállított műkincsek visszaszállításának irányelvéről szeretnék beszélni. A Kreatív Európa témában ami most már érvényes és beindul, 2007-2014-es időszakban már működött, a kulturális háló nagyobb finanszírozást érdemel, de a finanszírozás elsősorban a kortárs művészet szolgálja. Hogyha menne, tenne egy kezdeményezést, hogy szüljessen egy döntés, legyen európai vélemény a múlttal kapcsolatos kulturális értékek fenntartására vonatkozóan is. Ez egy olyan téma, amivel érdemes lenne részletesebben foglalkozni. Úgyhogy köszönöm az ön megközelítését a kulturális értékek tekintetében, de Várjuk a hivatalos meghívást is, hogy részt vehessünk az ön által említett konferenciákon, találkozókon, és azt is szeretnénk megérteni, hogy a európai akadémiáknak, európai kutatóközpontoknak milyen szerepe lehet a kultúra szektora tekintetében. Köszönöm szépen, Angola úr, én kérem, hogy ön is röviden fogalmazzon. Είναι én πολύ σημαντικά και nagyon fontos kérdések hangzottak el. Az első megjegyzésem azzal függ össze, hogy véleményem szerint a kultúra nagyban hozzájárulhat a személyiségfejlődéshez, a jobb társadalmi feltételek megteremtéséhez, ha a kultúra elszakad a kommercializációtól. Vannak bizonyos megközelítések és eszközök, amelyeket egyesek úgy tudnak csak támogatni, hogyha az kifizetődő. Úgyhogy itt körültekintően kell eljárnunk. A második megjegyzésem a következő. A válság idején komoly nehézségekkel kellett szembenéznünk, és ebből számos ellentmondás fakad. Ugyanis itt megnyilvánulnak olyan törekvések, hogy egymással szembe állítsanak európai nemzeteket. Milyen civilizációk és milyen kultúrák kal élhetünk és használhatjuk fel egy romló helyzetben, ami pedig a szerzői jogok közös kezelését illeti, nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatosan bármi konkrétum az önök rendjén, de itt vannak komoly aggályok ezen a területen. Úgy tűnik, hogy a multinacionális cégek egyre inkább átveszik a szerző jogok kezelését, gyakorlását és az internet is ebben némileg ludas. Ez is a válság egyik következése. Én is lenne, nekem is lenne egy kérdésem, mondja az elnök az, hogy a digitalizálást a filmek digitalizálását emltette. Nem tudom, hogy ezt hogyan kívánják megtenni. Erre vonatkozóan itt eh, a házon belül nincsen eh, egyelőre még eh, téma. Nem tudom, hogy a strukturális alapokból tudna -e erre szánni forrásokat, és amikor azt mondta, hogy a kultúra a lélekkel is összefügg, ezzel teljesen egyetértek, de azt hiszem, hogy sem a lélekkel, sem a kultúrával nem függ össze az, amit a tanács csinál. Ugyanis a gyerekeknek, gyerekekkel valamit kell kezdeni. Itt egy észszerű megoldásra lenne szükség. Egy zsűrit felállítottunk szakértőkből, a trialóguson belül, és a tanács még két további szakértőt is delegált. Én szerintem nekik kellene valahogy kitalálni, hogy mit tegyünk, és itt végül is nem a tanács hozzájárulására, vagy a parlament hozzájárulására van szükség, hiszen a szakértők ott vannak, mi nem vagyunk szakértők, a tanács sem szakértő. Éppen ezért nagyon hálás lennék, hogyha a holnap, akik majd partnerek lesznek a trialóguson, egy kicsikét a kulturális magatartást is szem, elő, szem elé vennék, és nem mindenféle család módon próbálják megkerülni a problémát. Hagyjuk a szakértőket, hogy döntsenek, és ők jelöljék az esélyes országot. Remélem, hogy ezt az üzenetet továbbítja majd a tárgyaló partnerünk felé, és úgy gondolkodik, ahogy gondolkodnia kell, és reméljük, hogy szerencsésen le tudjuk zárni az ügyet holnap. Úgyhogy most megadom a lehetőséget, hogy ezekre a szörnyű kérdésekre válaszoljon. Még egy kérdés, bocsánat, Kevát asszony. Nagyon köszönöm. Én is rövid leszek. Ha nem mondtad volna, akkor én is mondtam volna, hogy a kulturális főváros ügybé, ügyben most már le kéne zárni ezt a gyermekes magatartást. Itt gondolom, hogy nem kell senkinek ismertetni, hogy miről is folyik a vita. A parlament nagy többséggel támogatja a kultúra és a média kérdésének kizárását az USA-val kötendő kereskedelmi megállapodás köréből. A tanács is hosszas vita után ehhez hozzájárult. Ennek ellenére az USA-ban vannak törekvések, hogy ezt mégis visszacsempészék a tárgyalásokra. A görög elnökség a mi álláspontunkat, mint parlament álláspontját kérem, hogy támogassa, hogy a tárgyalások végéig egyelőre Maradjunk annál, hogy sem a kultúra, sem a média nem kerül bele a megállapodásba, ugyanis ezeket a kérdéseket mi eléggé sajátságosan közelítjük meg, és nagyon hálásak lennénk, hogyha a görög elnökség ezt az álláspontot erősítené és támogatná. Miniszter úr, Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Először is szeretném megköszönni önnek személy szerint is, elnök asszony, a részvételt, illetve hogy ön is egy nagyon fontos kérdést intézett hozzám, és köszönöm az összes képviselőnek, aki részt vett a vitában. Nagy figyelemmel hallgattam az elhangzottakat, úgyhogy most röviden megpróbálok minden kérdésre kitérni, ha bár nincs túl sok időm. Először is köszönet minden képviselőnek, akik elismerően nyilatkoztak Görögországról, a görög kultúráról az évezredek során, Különösen az elmúlt nehéz, válságos években, amiből a szolidaritás segítségével ki fogunk tudni lábalni, a görögök sokkal inkább görögöknek és európainak érzik magukat, úgyhogy szeretném megköszönni mindannyiuknak, akik ilyen méltatóan szóltak Görögországról, a görög kultúráról, ami hozzájárul Európa fejlődéséhez. Kuria úr kérdésére, aki egyébként kiváló munkát végzett néppárti koordinátorként a kulturális fővárosok témájának jelentéstevője. Ez a bizottság, a tanács és a kormányok számára is egy meglehetősen nehéz kérdés. És most őszintén szólnék. Meghallgattam Pak asszonyt, akinek óriási tapasztalatai vannak ezen a téren többek között. A trilógus holnap fog kezdődni, reméljük, hogy sikeres lesz. A görög elnökség készen áll hogy előre lendítsük ezt az ügyet, és valami eredmény szülessen, hogy végérvényesen rendezni tudjuk mindenki megelégedésére a problémákat. A kulturális fővárosok intézménye egy kiváló eh, példa 85-ben kezdődött, amikor Atén volt a kulturális főváros, Malina Mer- Melina Mercury kezdeményezésére és más ismert személyiségek részvételével, Jacques például. Úgyhogy biztos, hogy meg tudjuk találni a megoldást. A tanács többsége lehet, hogy szeretné a végső áldást megadni ehhez, de végül is a lényeg az, hogy a tanács milyen végleges jelentést kap majd. Itt szakértőkről van szó, és szakértőknek kell értékelniük azt, hogy egy javaslat tovább vihető el, vagy egy másik javaslatot kell előnyben részesíteni. Tehát a lehetőség megvan, számos fontos kérdést és paramétert figyelembe kell venni, esetenként mérlegelni. Úgyhogy mi nagy örömmel segítenénk ezen az ügyen, és reméljük, hogy végül is a Fontos az, hogy a polgárok hangja mindenben érvényesüljön, ez eljusson az európai intézményekhez. Boris úr, szeretném megköszönni, hogy megemlítette a mozi, a filmszínházak, a filmek kérdését. Ezt jegyzőkönyvezzük, majd tehát nyilvánvalóan a filmszínháza kérdése, a filmek kérdése nagyon fontos, és ezt szélesebb körben meg kell vitatnunk, mint tettük eddig. Újra kell éleszteni az európai filmipart, nagyon fontos, hogy olyan filmeket készítsünk és mutassunk be, amelyek eh, méltóságot kölcsönöznek, és eh, megállják eh, a helyüket az amerikai filmiparral szemben is. Úgyhogy itt mindenféleképpen vitára lesz szükség. Az elnök asszony ugyan nem hallgat most, de megemlíteném az Erasmus Plus-t, ezzel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy az Európai Parlament filmdíja, a Lux díj Van Königen a Broken Circle című filmet jutalmazta, azt hiszem belga filmről van szó, és most eh, a legjobb külföldi film kategóriában Oscar díj esélyes is. Azt hiszem, hogy ezt nem szabad, hogy egyedi esetként eh, hagyjuk, és eh, még egyszer tehát szélesebb körben meg kell vitatni az európai film kérdését, hogyan lehet a filmipart Európában versenyképesebbé tenni, hogyan tudjuk a sok nyelvűséget a hagyományokat és a filmkészítőket jobban megjeleníteni. És a következő kérdéssel megvárnám Pak asszonyt, itt ugyanis egy nagyon fontos kérdésre kérde, irányult a hozzászólása. Trüppel asszony a kulturális diplomáciával kapcsolatosan. Lehet, hogy nincs igazam, de Ön arra utalt, hogy ezt a bizottság és a tanács szintjén kellene rendezni, és ön azt szeretné, hogy a kulturális diplomácia a nemzetközi kapcsolatok részeként jelenjen meg. Én a bevezetőmben említettem, hogy véleményem szerint a kulturális diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok az interkulturális kapcsolatok és kommunikáció területén sokkal többet elérhet, mint egy pusztán diplomáciai tevékenység, külügyi kapcsolatok terén. Görögország, a Balkán, a földközi térség, a közel-kelet térségéhez nagyon közel esik, ahol eh, klánok összeütközése, szektáns eh, erőszakok, eh, valós erőszak számos jelje megnyilvánul, és e tekintetben a kulturális diplomáciának is meg lehet a szerepe. Sanchez Schmidt asszony. Ön az a kulturális új kulturális munkahelyek témájában egy jelentés szerzője. A kultúra nagyon fontos része a korszerű gazdaságoknak. 7 millió európai dolgozik napjainkban a kultúrában, a kultúra területén, és ha jól tudom, akkor a kultúra 6%-ot képvisel az a GDP-n belül, ennek erősítésén fogunk dolgozni a görög elnökség alatt is. A kulturális idegenforgalom is egy nagyon fontos fejezet. Mi ezt igen jól tudjuk Görögországban. Néhány számot engedjenek meg. 11 milliós ország Görögországról beszélünk, esetében 12 millió turistát fogadunk, többségük nem görög származású. Ez egy tavaly nyári adat, akik számos múzeumot és régészeti helyszínt keresnek fel. Összesen 12 ezer ilyen hely található Görögországban, és 60 millió mobil régészeti intézet működik. Micsoda? Mi ez? 150 ezer leletet tártak fel egészen a bizánci kortól és például a modern thessaloniki metroépítésnél is feltártak számos ilyen bizánckori leletet. Tehát a kulturális idegenforgalom rendkívül fontos. Fontos, hogy az idegenforgalmon belül a kultúra külön hangsúlyt kapjon, ezzel ugyanis új munkahelyeket is lehet teremteni. A sport legalább ennyire fontos területe a gazdasági és társadalmi kohéziónak, viszont egy hálózatra van szükség, megfelelő infrastruktúrára. A sportszervezeteknek elég sok és esetenként keserű tapasztalatai vannak. Mi ezekből okultunk, és igyekszünk a hibákon javítani. Igyekszünk korrekt módon együttműködni az európai partnerekkel, és igyekszünk az infrastruktúrát az európai infrastruktúrát is felhasználni. A kérdés, hogy hogyan tudjuk a különböző infrastruktúrát, létesítményeket hasznosítani a sportrendezvények után. Pabliele asszony, aki régész professzor, említette, hogy nagyon fontos lenne, ha a görög elnökség alatt a kulturális örökség témájában készülne tanulmány és ebben nagyon fontos szerepe lesz a kutatóintézeteknek és egyetemeknek. Angurakis úr, mindig nagy érdeklődéssel hallgatom az ön szavait, jó lehet eltérő iskolákat és más politikai oldalt képviselünk. Én azt nem tartom feltétlenül rossznak, hogyha valaki nyereségre törekszik, mert egyébként a gazdaságok tönkre mennének. Tehát a profit az legitim dolog, de a kultúra az egy teljesen más ügy. Az természetesen nem kizárt, hogy összekapcsoljuk a kultúrát a gazdasági fejlődéssel, amennyiben a kultúra hozzájárulhat új munkahelyek teremtéséhez. Anélkül, hogy a kultúrát a féktelen spekuláció terepévé tennénk. Van, na, szükség van bizonyos szabályokra, amelyek korlátozzák a piacot, és meghatározzák a magánvállalkozások működésének körét, de a magánvállalkozások a motorjai a gazdaságainknak. Pak asszony kérdésére vagy megjegyzésére. Most, erre most reagálok, mert az előbb nem volt itt. Én komoly elismeréssel adózom, hiszen az Erasmus Plus egy komoly költségvetést kapott, és ez az első alkalom, amikor ezt elértük Európában. Ha megnézzük, illetve biztosan nem tudom állítani, de minden esetre a, azt szeretnénk, ha a strukturális alapokból lehetne finanszírozni a filmek digitalizálását. Egyelőre ebben még nem vagyok biztos, de majd ezt fel fogjuk vetni. Ez nagyon fontos lenne. A kulturális fővárosok kérdésére rátérve, erre is rákérdezett az elnök asszony, biztos vagyok benne, hogy a trilógus keretében megoldást tudunk majd találni. Kamarevesz asszony megjegyzésére. Ön szintén koordinátor, én nem vitatom az ön által elmondottakat. Egyetértek abban, hogy a kulturális főváros ügyét valahogy rendezni kell, de ez egy eléggé összetett kérdés, és nem vehetjük el az utolsó szó jogát a tanácstól de mielőtt a tanács elé kerül a dolog, egy hosszas eljárást kell lebonyolítanunk, ennek keretében szakértőkkel is konzultálni kell, ki kell érlelni a dolgot, hogy a tanács meg tudja hozni a döntést. Minden esetre én nem úgy, úgy gondolom, hogy a holnap kezdődő trilógus majd eredményes lesz. Végezetül pedig én nagyon tisztelem az EP képviselőket, Én kulturális és sportügyi miniszterként az elnökségünk alatt arra törekszem, hogy minél szorosabban együtt tudjunk működni az önök szakbizottságával, és erre fogok törekedni. Köszönöm szépen, miniszter úr! Egy megjegyzést szeretnék csak tenni. Végignézve a kollégákon, a mi véleményünk nem az, hogy az utolsó szó a tanácsot illeti meg. Ha valaki az utolsó szó, szó joga, akkor ez a tanács és a parlament. Ez már nem csak a tanácsot illeti meg, a kulturális fővárosok ügyében sem kellene ezt a gyakorlatot bevezetni. Úgyhogy aludjunk erre még egyet, gondoljuk végig, hogy itt valami semmiért küzdünk, hiszen nem önök és nem mi döntünk, hanem a zsűri. Úgyhogy nagyon jó lenne, miniszter úr, hogyha valami megoldást tarta, találna holnapig, hogy a kollégáival rendben meg tudjunk állapodni. Oly barátságosan mosolyog, hogy biztos számíthatunk a segítségére, és akkor most megköszönjük, és várjuk a következő miniszter urat. Thank you. Mr. Kirikopoulos. Szigula. Szigula. Kedves Kirikopoulos you. Ja, es ist So, can we just continue the... Kérem, meg tudjuk folytatni a munkát? a médiával kapcsolatos ügyekért felelős miniszter. Következik, önni a szó. Elnök. Asszony, hölgyeim és uraim, nagyon nagy örömemre szolgál és megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek a parlamenti képviselők előtt. És a görög elnökség prioritásairól beszélhetek az audiovizuális, illetve a médiáért felelős területtel kapcsolatban. Nos, ittem rendkívül fontos az, hogy a hagyományos eszközök, illetve az audiovizuális eszközök digitális átállását hogyan kívánjuk megvalósítani, és ezen felül, hogy tudjuk biztosítani az emberi jogokat, a szólásszabadságot és az átláthatóságot ebben az igen összetett korszakban. Ez tehát a legfontosabb területe a vonatkozó európai tárgyalásoknak, és rámutatnak arra is, hogy hogyan is fejlődik majd ez a terület a következő évek során. Az Európa Tanácsnak továbbra is segítenie kell a szólásszabadság megvalósulását, illetve a pluralitást a média területén. Szeretnénk ugyanakkor biztosítani a fenntartható fejlődést az új technológiák területén, és egységesíteni az audiovizuális piacot. Beleértve saját hazámat is, illetve más európai államokat. Az újfajta szolgáltatások az audiovizuális piacban egyre nagyobb szegmest hasítanak ki maguknak, és ezért nagyon fontos az, hogy a hozzáférhetőséget tudjuk biztosítani, és az információ átadását megfelelőképpen tudjuk kezelni, és az új szereplők belépését a piacra garantálni tudjuk, valamint az átláthatóságot is. Mik a prioritásaink? A következők. Először is egy új tanácsi döntés meghozatala azzal kapcsolatban, hogy az Európai Konvenciót aláírjuk azon szolgáltatások jogi védelmével kapcsolatban, amelyek feltételes hozzáférést biztosítanak. Ez az Európa Tanácstól érkezik ez a felkérés. 2012. október 22-i Európai Bírósági ítélethez kapcsolódóan. Úgy gondoljuk, hogy ennek az Európa Tanács konvenciónak az elfogadásával összhangban. Nem sérül az Európai Uniós jog. Kérik, hogy lassabban beszéljen a felszólaló. Tehát itt az Európai Uniós vonatkozó jogról van szó. Fontos tehát az, hogy a bírósági ítéletet meg lehess, tehát hogy ezt életbe lehessen léptetni. Éppen ezért a görög elnökség megpróbálja a tanácsban előrevinni ezt a témát, tehát ennek a Európa Tanácsi Konvenció aláírására gondolunk 2014 áprilisáig, ugyanis a bírósági ítélet 6 hónapos határidőt ad erre az EU-nak. Itt megint csak az Európai Bizottság 2010-es eredeti javaslataira térünk vissza, hiszen az Európai Unió soros bőrög elnöksége az audiovizuális témában január 17-én már elmond, megosztotta a tagállamokkal a prioritásait. a nemzetközi szerződéseket az Európai Parlamentnek is ratifikálnia kell, tehát ebben a folyamatban vesz majd részt a parlament is. A média hatóságokra vonatkozó, valamint a connectivity programok Európai Uniós dimenzió létrehozása, valamint a szólásszabadság és a média pluralitás a legfontosabbak, a legfontosabb prioritások számom, számunkra. Tavaly, 2013-ban két közmeghallgatást végeztünk a médiahatóságokkal kapcsolatban, annak érdekében, hogy az audiovizuális piac összehangolódását segítsük. Egy EU-s szintű közmeghallgatást végeztünk tehát az Európai Unióban a szólásszabadság helyzetével kapcsolatban. Most ezeknek a közmeghallgatásoknak fontos figyelemfelhívó szerepük is van, meg akartuk ugyanis hallgatni az összes érintett félnek a véleményét, és a nemzeti média hatóságok véleményét is. A mi elnökségünknek a fő célkitűzése az, hogy ezen alapokon az Európai Bizottság kidolgozzon egy új dokumentumot, valamint konstruktív párbeszédet ösztönözzön a különböző tagállamok között. Éppen ezért a görög elnökség ösztönözni fogja azt, hogy ezeknek a konzultációknak az eredményeit napra készítegyük, ezt fokozatosan, progresszív módon tegyük meg, és vegyük figyelembe a tagállamok részéről beérkezett válaszok értékelését is. Reméljük azt, hogy az Európai Bizottság a beérkezett eredményeket 2014 májusában a miniszteri tanács ülésén be tudja majd mutatni. Az audiovizuális területen áprilisban Aténban a görög elnökség égisze alatt lesz egy fontos találkozó. Tudjuk azt is, hogy milyen nagy kihívások is várnak ránk az audiovizuális terület, valamint a hagyományos média közötti konvergencia között, ugyanis folytatnunk kell a politikai párbeszédet ezen a területen. Fontos az is, hogy a litván elnökség által felvetetteket visszük tovább ebben a szellemben. Szeretnénk a hangsúlyt a kiskorúak védelmére fektetni az audiovizuális piacon. Éppen ezért 2014 április 14-én és 15-én egy olyan csúcs találkozót fog megszervezni, amelynek címe és célja a kiskorúak védelme a digitális világban. Ebben az Európa Tanács, az Európai Uniós intézmények és más nemzetközi szervezetek képviselői fognak majd részt venni, valamint a tagállamok médiahatóságai, de akár egyetemek és a piaci szereplők, érintett piaci szereplők is részt vehetnek ezen. Ezen a nagy csúcs találkozón a kiskorúak, kiskorúak védelme lesz a fő téma a connectivity kapcsán, valamint a szólásszabadság, a reklám, és az oktatás kérdése az információs technológián keresztül. Reméljük, hogy az Európai Parlament is itt lesz. Tudjuk, hogy ugyanakkor párhuzamosan zajlik az Európai Parlament utolsó, ezen mandátum alá eső találkozója Strasbourgban, de mégis reméljük, hogy azért néhányan önök, is, önök közül is el tudnak hozzánk kijönni erre a fontos találkozóra. Ugyanis önök, főként az önök szakbizottsága, részvétele igen nagy presztíst jelentene ennek a találkozónak, és az önök javaslatai mindenképpen gazdagítják a vitát. Az unió soros elnökségeként szeretnénk folytatni az együttműködést az Európai Parlamenttel, az audiovizuális piacon, szeretnénk a demokrácia elvét előmozdítani, ez közös célunk, és ezen felül azt is szeretnénk garantálni, hogy nyílt maradjon a párbeszéd a görög elnökséggel. Köszönöm szépen. Nikola úr jelentkezett. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Miniszter úr, köszöntöm Önt! Láthatja, hogy sajnos nem vagyunk itt túl sokan már, megint csak az a probléma, hogy nagyon sok más meghallgatás is van a parlamentben most párhuzamosan, úgyhogy sajnálom, hogy nincsenek itt azok a kollégák, akik kifejezetten az audiovizuális piaccal foglalkoznak, illetve azok, akik a legfontosabb vonatkozó jelentéseket írták. De Kosta asszony itt van, és mások is, akik viszont szintén foglalkoztak ezzel a témával, minden bizonyal ők is fel fognak tenni kérdéseket. Nézzük akkor most az audiovizuális eszközöket. Nem olyan régen itt járt nálunk a közoktatási miniszterük is, és vele is eszmét cseréltünk azokról a lehetőségekről, amelyek ebben a kontextusban merülnek fel, főként az új munkahelyek teremtése, valamint a fiatalok számára nagy lehetőségek terén. Az audiovizuális világ ezeket a, feltét, ezeket a új lehetőségeket meg is teremti, hiszen itt egy új világról van szó, új platformok kialakulásáról, új technológiák és sok munkahely teremtése függ ezzel össze. Most itt a digitális világról Ukrajnáról beszélünk, éppen ezért felmerül bennem az a kérdés, hogy a görög elnökség azon igen rövid idő alatt, amely rendelkezésére áll, hogyan fogja tudni előtérbe helyezni ezeket a témákat. Az audiovizuális piac a jelenlegi fejlemények mellett vajon tud-e új lehetőségeket teremteni az európai fiatalok számára? Yeah, yeah collecting. Uh, Mrs. Kama Évet. Kama Évet asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr a bevezetőjét. Két kérésem lenne. Itt nem arról van szó, hogy a parlament az elmúlt években nem dolgozott volna a médiapolitika kérdéseivel, és a parlament döntő többséggel a connectivity területén egy jelentést elfogadott, amiben az szerepel, hogy a média szolgálatokat felül kéne vizsgálni általánosan, úgyhogy ezt a vitát mindenféleképpen tovább kell folytatni. A tanácsnak nem kell ezt újra feltalálni, hanem esetleg azt is megnézhetné, hogy a parlament milyen elképzeléseket dolgozott ki eddig ezen a területen, úgyhogy a vita és a szavazásaink jó lenne, hogyha szintén az önök homlokterébe kerülne. A rendelet tervezetről is döntöttünk, ami a média egységes belső piacát illeti. Számos javaslat született, és egyhangulag szóltunk arról, hogy törvényileg, jogszabályilag kell biztosítani a hálózat semlegességet, a best effort elv alapján, és szigorúan elő kell írni a speciális szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat, ami a kommunikáció szabadságát illeti, ezt továbbra is biztosítani kell a jövőben is, és nem szabad abból pénzkérdéselni, hogy milyen tartalmakat engedünk meg, és milyeneket nem. És ehhez minden támogatást meg kell nyernünk, amit csak tudunk, hiszen ez a téma nagyon gyakran nem a médiapolitikai vagy kulturális körbe tartozik, hanem az iparpolitikát is érinti. Tehát ön, mint média ügyért felelős miniszter a görög elnökség alatt jó lenne, hogyha figyelemmel lenne a tanácson belül, hogy itt nem csak az iparpolitikai szempontok érvényesülnének, hanem a társadalompolitikai, kultúrpolitikai szempontok is, hiszen ezzel a mi szakbizottságunk pozíciója is megerősödhetne és komoly támogatást élvezhetnénk. Köszönöm Petra, Silvia Costa. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, én is természetesen jó munkát kívánok, és bízom abban, hogy a görög elnökség követni fogja az európai utat, és hogy a kultúra, kommunikáció, média területén nagymértékben legyünk jelen. Ezt láttuk egyébként a program bemutatása során is. Először is azt szeretném mondani, nagyon érdekesnek tartom, amit mondott az a kapcsolatban, hogy újra kell gondolni. Ugye egy előkészítő munka már elkezdődött, a audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatáról beszélek. A bizottság a munka egy részét elvégezte, a parlament, Kamerebet kolléga is említette, a parlamentnek is most már véleményt kell formálnia, és előrelépésre van szükség. Továbbá azt is szeretném elmondani, hogy a konzultációk tekintetében a televízió, az európai média, a szabad véleménynyilvánítás, az összes hatósági téma tekintetében szervezendő konzultációkról beszélt. Úgy gondolom, hogy a konzultációk lezárásakor itt is egy olyan folyamatot kell beindítani, amely ösztönzi a célok elérését. Egy petíciót sokan aláírtunk, egy európai polgári petíciót, amely pontosan ezekkel a témákkal foglalkozik, hogy Európa hangja legyen erősebb a média pluralizmus tekintetében, hogy a reklám tulajdonok, televíziós csatorna tulajdonok ne koncentrálódjak. Annak is örülök, hogy a görög elnökség kezdeményezést kíván tenni a kiskorúak védelme tekintetében az audiovizuális és a digitális érában. Az én jelentésem is foglalkozott ezzel, és én is azt fogalmaztam meg a jelentésben, hogy tovább kell lépnünk, Látok a bizottsági ajánlásokat is ezen a területen, de fontos lenne az is, hogy bizonyos igények nagyobb lehetőséget kapjanak. És végül a filmek digitalizálása. Az ön kollégája is említette ezt a témát, és Pák elnökasszony és a kulturális miniszter úr is említette ezt a témát. Nagy örömre szolgál, hogy ezt említette. Itt a bizottságban kicsit nehezen értettük meg, hogy a filmarchívumok, mondjuk, hogy a film örökség, a filmkulturális örökség, nem működhet csak nemzeti szinten, vagyis nem csak strukturális alaptámogatásával működhet az európai szintű költségvetés nem megfelelő. Szerintem ezen a témán még többet kellene dolgoznunk, főleg, hogyha önöknek is ez szándékában áll. Az Európai Parlament részéről harcoltunk azért, hogy a digitalizálást és a materiális, immateriális örökség témáját a Horizont 2020-as témába bevehessük. Vagyis, hogy ne csak az egyes országok, hanem Európa is foglalkozon ezekkel a projektekkel, az, akár a film, vagy filmszínházi archívumok digitalizálásával is. Vannak olyan biztosok, amelyek azt mondják, hogy az ilyen fajta örökség csak a tagállami hatáskörbe tartozik. Trüppel. Thank you, and thank you for your... Köszönöm, és köszönöm az ön bevezető szavait. Peter Kammer már mondott valamit, ehhez szeretnék csatlakozni. A digitális környezetben a közműsor szórás és a spektrum témái mindig az UNESCO kulturális diversifikációs egyezményre utalunk, mert itt ugye nem csak gazdasági kérdésekről van szó, hanem itt gondolkodás, identitás kérdések is felmerülnek, úgyhogy a szabályozásra másképp van szükség. Például a net semlegesség, a teljesen konvergált világban is. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el ezeket a kérdéseket, és úgy gondolom, hogy Görögországnak nagyon fontos szerep lesz ebben a témában. Köszönöm. So, last but not least, Mr. Ang- Végül, de nem utolsósorban Angoláki szól. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos ez a mai vita tudják, én nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, a frakciónk előadója nincs itt. Ezért szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot. Visszautalnék arra, amit a miniszter úr mondott. Legyünk őszinték, és ezt teljes felelősségem tudatában mondom. Nincs véleménynyilvánítási szabadság a tömegmédiában. eltérés merült föl a vállalkozási kapitalista témában az előbb. Amikor én azt mondom, hogy nincs szabad véleménynyilvánítás, akkor ezzel azt mondanám, hogy kapitalista világban élünk. Ebben a rendszerben a vállalkozók kis számot képviselnek. A termék előállítás a, dolgok, a dolgozók kezéből születik. Ők nem jelennek meg se a magán, se a köztévében Másodszorban természetesen sok politikai pártnak sincs szava, például Görögországban ez a helyzet. A tévéadások nagy része magánadás vagy magánadó. Ezeknek a műsoroknak a minősége, hát az elfogadhatatlan, az méltánytalan, esztétikai, kulturális, oktatási szempontból és mindez igaz a köztévére is. Lehet, hogy kisebb mértékben, de azért ott is igaz ez. A ember haja égnek áll, hogyha itt a minőségről akarunk beszélni. Beszélünk a digitalizálásról, liberalizációról, szabályozásról, de aztán senki nem beszél magáról a tartalomról. Ez egy specifikus tartalom. Agymosásra van szükség ahhoz, hogy bizonyos hozzáállásokat elfogadhassunk. Gondoljunk arra, hogy a milyen szakpolitikát követtek bizonyos esetekben. Egyszerűen nincs ellenkező vélemény, nincs más vélemény, eltérő vélemény. Senki nem mondja azt, hogy föl kéne lépni egységesen ezen jelenségekkel szemben. Véleményem szerint az önök szakbizottságának és az Európai Parlamentnek célzottan, határozottan kell fellépnie, ami Görögországban történt idén nyáron. Egy autarchikus döntéssel a kormány bezárta a tévét. Hónapokig fekete volt a képernyő, mindjárt befejezem, elnök asszony. Miért ez zavarja önt annyira elnök asszony, amikor elmondom az igazságot? Szavazni fogunk, választások lesznek. Szeretném, hogy őszintén elmondhassam a véleményet. Szeretném, hogy hallgassák meg az én véleményemet, a mi véleményünket is. 2500 embert elbocsátottak. A helyzet romlott, és a köztévé még rosszabb, mint korábban volt. Hát Angola kész úr megszólított. Én mint Doris Park és elnök asszony mondtam valamit. Tehát arra szeretnék csak utalni, hogy háromszor volt lehetősége, hogy nyilvánosan is ismertesse a véleményét, akár az interneten is utána olvashat, de ezt mi már megtettük, még mielőtt ön itt ide jött volna. Tehát valóban ezt meg lehet akárhányszor ismételni, de hogyha ezt a honlapon meg akarja hallgatni, akkor ennek utána nézhet részben igaza van, részben nem, de most itt mindenféleképpen az időre is oda kell figyelnem, és a miniszter úrnak most megadom a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, Köszönöm, elnök asszony. Sorba veszem a kérdéseket. Papari Nikola úr kérdésével kezdem. Ahogy tudják, az Európai Unió által meghatározott prioritások, a görög elnökségi prioritások, a foglalkoztatás és a fejlődés munkai teremtés, ugye röviden megfogalmazva a fő cél. A technológiai fejlemények az audiovizuális területen lehetőséget biztosítanak arra, hogy harcoljunk a munkanélküliség szörnyével szemben. Ő a fő ellenség, a munkanélküliség. Az egész Európai Unió és a Görögországnak meg pláne a fő ellensége a munkanélküliség. Görögországban sokkal nagyobb mértékben sújtotta, főleg a fiatalokat a munkanélküliség, mint más országokban. 60% fölött ez, ez nem is borzasztó, ez egy rémálom. És vannak olyan fiatalok, akiknek, akik képzettek, jó képességeik vannak, és az audiovizuális területen ez különösen igaz. Nagyon sokat tudnak adni. Az Európai Unió által adott iránymutatások, amelyeket görög elnökségként szeretnénk támogatni, megadják a lehetőséget, hogy az új technológiákkal értéket állítsunk elő. A bevezetőmben is mondtam, hogy könnyebb hozzáférést kívánunk biztosítani minden szereplő számára, az új alkotók számára, például egy platformon, új szolgáltatásokat nyújtó platformon keresztül, így közvetlenül tudnak majd hozzáférni bizonyos tartalmakhoz. Nem kell semmiféle engedélyezésen átmenniük, semmilyen például TV csatorna igazgatójának az engedélyre nem lesz szükség. Önnek is majd fogok válaszolni, Angura Kiszúr. ezeken a területeken jelentős eredményeket tudunk elérni. Kicsi ez a piac, de együttesen nagy piacot tudunk biztosítani. Az összekapcsolás országaink között stratégiai fontosságú újságíró vagyok, újságíróként is dolgoztam. 20 évig dolgoztam a tájékoztatás területén, úgyhogy nagyon jól ismerem a helyzetet. az újságírók között nagyon sok a munkanélküli most Görögországban. Gyakorlatilag az újságírók Atém az újságírók fele munkanélküli. Nagyon jól ismerem, hogy milyen szomorú a helyzet. Új munkahelyeket kell találni. Amikor a hagyományos tájékoztatási eszközök, főleg az újságok drámai válságot élnek át, és nagyon sok tevékenység átterelődik a hálózatra, az internetre, akkor az Európai Uniónak szabályokat kell hoznia, pozitív megoldásokat kell találnia. Kamerer asszony. Tudom, hogy nagyon intenzíven dolgozik a tömegtájékoztatási eszközök témáján. Reméljük, hogy nyitott lesz a kapcsolat, közvetlen lesz a tapasztalatcsere ez az alapja annak, hogy jobb eredményeket érjünk el. Hölgyem, szeretném, hogy tudja, hogy teljes mértékben támogatni fogjuk a munkáját. Egy olyan témáról beszélt, ami rendkívül fontos. Ez egy ipar, a tájékoztatás, de nem csak ipar. Ez akkor is látszik, hogyha megnézzük a koeficienseket. Hogyha megnézzük az audiovizuális területen az alkalmazottak számát, hogy a lakossághoz képest hány százalékot képviselnek, illetve a GDP-hez képest mennyi, hány százalékot képviselnek az adivizős termékek, akkor itt egy többszörös arányt látunk. Nem csak ipar ez, az identitást garantálja, védjegyet ad, támogatja a fiatalokat, úgyhogy teljes mértékben biztosítom önt a tanács támogatásáról, az elnökség támogatásáról a parlament irányában. Remélem, hogy a hosszas megbeszéléseket követően hamarosan sikerül közösen elérnünk a erőforrások és az erőfeszítések legjobb kombinációját, és így a legjobb eredményeket tudjuk elérni. Kosta asszony, köszönöm szépen a kedves szavait teljes mértékben osztjuk önnel a fiatal korúakkal kapcsolatban elmondottakat. Az aténi csúcs, az aténi konferencia néhány megoldást, néhány utat fel fog vázolni. Találtunk már megoldást a kiskorúak védelmére a TV közvetítések területén, de a technológia tovább lépett meg kell nézni, mondjuk legyen egy, egy a TV képernyőn megjelenő jelzés, például a tévéadásnál ez a megoldás, de hát a hálózaton, az interneten nincs semmilyen védelem, és nagyon sérülékenyek a fiatalok, a gyerekek. Nagyon sok példát látunk erre több országban. Európa jövőjét meg kell, hogy védjük, hiszen Európa jövője forog kockán, a gyerekek, a fiatalok. a filmek digitalizációja tekintetében. Nem igazán az én életikességi körömbe tartozik, de gondoljunk a kis az újságújírói archívumokra, 1900-as évek archívumát digitalizáljuk. Ez nagyon fontos, nagyon értékes. Az Európai Unió segítségével meg tudunk védeni, meg tudunk őrizni egy felbecsülhetetlen értékű örökséget. Trüppel asszony. Igen, persze, szükség van a kulturális különbségre, hiszen ez adja Európa gazdagságát. Ez a sokféleség, ez a sok arcúság. Nem szabad elfogadnunk az amerikai homogén jelleget. Egyenjogúak vagyunk, de nem vagyunk egyformák. Sok tekintetben különbözőek vagyunk egymástól. Európának garantálnia kell, ezt a sok formájú, változó valóságát, és pontosan a tájékoztatási eszközök tudják ezt elérni és támogatni. Végül, kedves barátomhoz fordulok, Águrák Készúrhoz, nagyra becsülöm őt, annak ellenére, hogy politikai véleményünk nem egyezik. De nem fogadom azért azt el, hogy nincs szabadság, nincs véleménynyilvánítási szabadság. Hát nézzük meg, hogy mi a kormány, milyen támadásoknak vagyunk kitéve. Vannak olyan újságok, vannak olyan hollapok, amelyek teljes mértékben támadnak minket. Abszolút véleménynyilvánítási szabadság érvényesül. Minket igazából az érdekel, hogy az eszközöket hogyan használják, a tájékoztatási eszközöket, tömegkommunikációs eszközöket. Igen, vannak olyan dolgozók, akik nem tudják hallatni a hangukat, de természetesen a dolgozó függ a munkaadótól. Sokszor egyébként a valóság pont ellentétes az a szemben, amit ön mondott. Igen, sok embert elbocsátottak, sokan az utcán maradtak. Nekünk a megfelelő kontextus kell biztosítanunk, ami a magán hálózatokat, a magánadokat illeti, ebben egyetértek önnel. De amikor a közönség valamit akar és megszerez, azt nem lehet elvenni. Meg lehet próbálni szépen lassan nevelni a közönséget, például a fiatalok körében. az új technológiák használata tekintetében a múltbeli csapdákat esetleg el tudjuk kerülni, de hát agymosásra is lehetőség, ahogy ön mondta. Nem akarom elhinni, hogy valóban léteznének letiltott vélemények, hiszen ön pont ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Eljött ide, és pont az ellenkezőt bizonyította be, amikor szót kért, szabad kapott, szab, szót kapott. Hát ez pontosan bizonyítja a demokrácia létét. A görög nemzeti hálózatról beszél. Tudom, hogy hosszasan szó volt erről a témáról. Ma ez újra működik, a köztévé, a közrádió Görögországban, és a törvény garantálja a függetlenségét. Be tudom bizonyítani, hogy teljes mértékű szabad nyilvántartás érvényesül. Semmilyen, semmilyen görög kormány nem tudja újra befolyásolni a köztévét, és ezt a törvény biztosítja. Nehéz, nagyon nehéz döntés volt ez számunkra is. Lehet, hogy itt az Európai Parlamentben ez negatív fényben tűnt föl. De azért elmondanám, hogy én ezt személyesen hogy éltem meg. Ez egy speciális helyzet volt. Ez egy abszolút átláthatatlan épület volt, közpénzek folytak át rajta, mindenféle ellenőrzés nélkül. Amikor én ellenzéki képviselő voltam, és a tájékoztató eszközökért voltam felelős, akkor nagyon keményen kritizáltam a kormányt. Ez egy hatalmas botrány volt a válság során. A világbajnoksági jogokról volt szó, illetve a Champions League jogokról van szó. 33 millió eurót fizettek három éven keresztül, és a következő ajánlat pedig 6 millió volt a köztévé hatszor annyit fizetett, mint kellett volna. Ez abszolút elfogadhatatlan egy olyan ország esetében, amely minden sebből vérzik. Amikor miniszteré választottak, akkor az első feladatomnak azt tekintettem, hogy ezt a botrányt föl kell számolni. Azt mondták nekem, hogy ez nem lehetséges azt mondták, hogy jogi szolgálatnak kell az értékelést elvégezni, Amire én azt válaszoltam, hogy persze végezze el a jogi szolgálata feladatát. Tehát ez egy hatalmas botrány, ez egy égbe kiáltó botrány. A jogi szolgálat akarta a szerződés aláírását, tehát akkor cseréljük le a jogi szolgálatot. Természetes, hogy ők nem védték meg a közpénzt. Muszáj volt eltávolítani ezeket a szakértőket, akiknek határozatlan időre szolgáló szerződése volt. A főnök 80 éves volt, és nem kellett nyugdíjba mennie. Ezt így hagyták volna? Változatlanul hagyták volna ezt a helyzetet, és ez csak a jéghegy csúcsa volt. A liga jogdíjakra vonatkozóan nagyon nehéz volt a döntés. Egy éves reform kísérletet követően, átszervezési kísérlet követően rájöttünk, hogy, hogy, nem, hogy nincs megoldás. A kormányt kritizálták mindenért. Elfoglalták a rádió épületét. Most már minden teljesen szabad az épületek szabadok, minden nagyon egészséges alapon nyugszik, a rádió és a televízió teljes mértékben független. Nagyon jó tájékoztatást biztosítanak a az állampolgárok számára szórakoztató kulturális programokat is biztosítanak, mindazt, amire joguk van az görög polgároknak, minden európai polgárnak. Köszönöm, most nem akarjuk a régi vitát újra nyitni itt. Itt talán az ön részéről nem volt egy szerencsés kezelése az ügynek. Mindenesetre ma ezt nem vesszük elő, de az ember mindig okosabb lesz másnapra. Azt hiszem, hogy ezt megoldattuk, és a görög közszolgálati tévének sok sikert kívánok, és jobb ezt a kifejezést alkalmaz, mint az állami televíziót, ami a kommunista időkre emlékeztet minket. Tehát akkor ezt most adakta tesszük, számos elképzelésről hallottunk, nagyon sok sikert kívánok a következő fél évben a görög elnökséghez és majd az elnökség végén ismét meghívjuk, sajnos április 15-16-án nem tudunk itt lenni. Szeretnénk én lenni, ha nem tudunk elmenni Aténbe, akkor remélem, hogy más lehetőség nyílik majd még a találkozásra. Még egyszer köszönöm, és köszönjük egy videó meghívást szeretnék átadni az aténi csúcsra. Én értem, hogy az Európai Parlament feladatai, kötelezettségei nem engedik meg, hogy ott legyenek, de minden esetre egy videokonferenciára szeretnénk meghívni, és erről a témáról eszmét cserélni ugyanis mindenkit foglalkoztatnak ezek a kérdések. Köszönöm, miniszter úr, köszönöm és viszontlátásra. Egyéb napirendi pontok, illetve a koordinátorok döntésének jóváhagyása, ezt az ebédszünetben kiosztattuk, nem volt ellenvetés, tehát elfogadtuk, és február 12-én találkozunk legközelebb. Köszönöm a tanál, tolmácsok munkáját, örülünk, hogy itt voltak, és mindenkinek kellemes estét. Περνάτε